Nos, kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el az ülést, és csendet kérek. Ugyanis fontos szavazás következik. Ezért koncentrálni kell. Akkor a hetes ponttal kezdjük. Ezzel kapcsolatban tegnap már tartottunk eszmecserét, amely jelentéstevőként arra vezetett engem, hogy néhány szóbeli módosítást kidolgozzak, és ez most már írásos formában is itt van. Tehát azt javaslom, hogy kommentáljam ezeket a módosításokat, mielőtt szavazunk. Tehát a kompromisszumos dokumentumot kiosztottuk. Egyiket a másik után veszem. Egyes kompromisszum. Hármas bekezdés. Egy szót szeretnék hozzáfűzni, azért, hogy világosan lássunk, hogy a többi intézménnyel való tárgyalás során megvédjük a parlamentnek a hatáskörét és az új eljárás során. Ez volt az első kompromisszumos módosítás. Második kompromisszumos módosítás, hetes bekezdés. Több hozzászóló tegnap úgy látta, hogy a kiegészítő költségvetések számának csökkentése az jó gondolat, ezért azt javaslom, hogy az utalást kihagyjuk hogy a módosító költségvetés számát negyedévenként egyre csökkentsük, eh, ezt inkább úgy módosítjuk, hogy eh, nem akarjuk sokszorosítani a számukat, de nem jelezzük, hogy hány legyen ez. A kilences bekezdés, és még mindig a parlament hatásköréről van szó, itt pontosítanám, council should have the possibility of expressing on equal terms their approval or opposition to all transfers currently submitted for approval of the budgetary authority, donc on uh, és másrésztről a négyes kompromisszumos módosításban uh, azt javaslom, hogy vegyük bele a 12 bekezdésnek a gondolatát, hiszen amikor be, hatályba lép december 1-én a Lisszaboni szerződés, akkor lehetséges, lehetséges tehát, hogy nem sikerül költségvetési megállapodásra jutni a 2010-es költségvetéssel kapcsolatban, tehát Eh, előre gondoskodni kell róla, hogy mi történik akkor. Itt világosak a szerződésnek a rendelkezései. Egyszerűen csak emlékeztetni akarok arra, hogy a eh, Lisszaboni szerződés eh, ezzel kapcsolatban világosan kifejti véleményét, tehát ezzel a témával kapcsolatban nem szükséges kiegészítő rendelkezéseket hozni és ez a 12-es ponttal kapcsolatban. A 5-ös kompromisszumos indítványal kapcsolatban a 14-es bekezdésben megkérjük a bizottságot, hogy javaslatokat tegyen minél gyorsabban a, a több éves költségvetési terv szabályozására, és ennek adaptálására, és ahogy Göran Ferm is javasolta, ez a két javaslat egy politikai egységes csomagot alakít, és ezeket együtt kell kezelni. Ezek a szóbeli módosítások tehát azok, amelyek tegnap elhangzottak, és én figyelembe vettem őket. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen kérdés vagy megjegyzés? Görán. Csak nagyon röviden. A tegnapi várakozásaimnak ez megfelel, tehát nekem nincsen ellenvetésem, és a, eh, azt javaslom, hogy a blogban szavazzunk erről. Köszönöm, Görön. Ingeborg. Elnök úr, tegnap már a tízes bekezdés utolsó mondatára utaltam, ezt félreérthetőnek tartom. Ez egy egyszerűsített eljárást említ a költségvetésben, de nem igazán értem, hogy mire gondolnak ezzel a mondattal. El tudnám fogadni, de, de nem tudom, hogy miért kell az egyszerűsített eljárás kifejezést használni. Hadd azt mondom, hogy úgy módosítsuk, hogy az, elő, az előutalások állandók maradnak. Ez, mert ugye erre gondolnak. A 10%-kal erre gondolnak. A költségvetési rendben erre van lehetőség. Euh, Köszönöm szépen. Jó, akkor most ez világos. És ez megkönnyebbülés mindannyiunk számára. akkor egyben szavazhatunk róla? Tehát a szöveg és a szóbeli módosítások együtt. Akkor ezt a véleménytervezetet most szavazásra bocsátom mellette, mert ellene tartózkodás, egy tartózkodás. Jó, köszönöm szépen. Tehát a november 11-i, 12-i plenárisnál szavazunk erről. Akkor most innen az 8-as pontra térünk. A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítése célzó európai alap igénybevétele Belgium és Írország. Reimer Bőkének megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, kolléganők. Viszonylag rövid lehetek. Belgium 2009. május 5-én két kérvényt nyújtott be, melynek tárgya a textilipari mentesítés. Írország június 29-én tette ugyanezt meg a számítástechnikai mentesítéssel kapcsolatban. Azért eh, említem a dátumokat, mert mindkettő május 1 -e után nyújtottak be, tehát az új az 500 46 per 2009-es rendelet hatája szerint kell megítélni. Mindkettő a kettes cikkre alapoz, ahol legalább 500 elbocsájtást említenek 9 hónapos, különösen a, a kisvállalkozások körében 500 munkavállaló elbocsájtásáról van szó. A határ menti régiókban, Írországban pedig minimum 500 elbocsájtás egy tagállamban négy hónapos időszakon belül, ennek keretében Megvárom, hogy mindenki lecsendesedjen. Also, der Fall Irland... Szóval Írország 500 elbocsátás négy hónapos időszakon belül a beszállítóknál vagy csatlakozó gyártóknál elbocsájtott munkavállalókra vonatkozóan, Belgiumnál pedig eh, ezért eh, ugye KKV-król van szó, 46 textilipari vállalatról, 2199 eh, elbocsátásról van szó, Írországban pedig a Dell cégnél 2840 elbocsátásról és az összszámok tehát Írországban 14,8 millió, Belgiumban pedig 9,1 millió euróról van szó. A feltétel, az engedélyezés feltétele a globalizációs alapból van ugye ez a forrása, a Foglalkoztatási Bizottság ban zöld utat kapott, és azt szeretném kérni saját szakbizottságunktól, hogy néhány dolgot azért magyarázzunk meg. A határozatunkban én is rámutattam a legfontosabb kritikus pontokra, amit a foglalkoztatási bizottság jelentésében találtam. Alapvetően két-három kérdésről van szó. A foglalkoztatási bizottság a Dell írországi esetével kapcsolatban arról beszél, hogy a bizottság nem tudta kellőképpen elmondani azt, hogy van-e összefüggés a Dell 54,5 milliós beruházása Lengyelországban való beruházása között, és pontosan a beruházása párhuzamos időpontban Írországban a gyár bezárása között. Azért érintem ezt, mert ha jól emlékszem, akkor a Nokia Bohum esetében is beszéltünk arról, hogy adott esetben strukturális alapokból származó pénzből, pénzekből az egyik tagállamban, más, tagállamból a másikba vitték át a termelést, és akkor a bizottság jelentésében egyértelművé tette, hogy a vállalat nem kapott támogatást, hanem általános infrastruktúrális intézkedéseket, beruházásokat finanszírozott a strukturális alapokból. Legyenek szívesek! Talán a bizottság most is tisztázná ezt a kérdést, hogy mire gondolhattak a foglalkoztatási bizottságban ennél. A következő kérdés a források átirányítása, a úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és egy, éppen ezért fogalmaztunk egy kicsit keményebben, mint a legutóbbi esetben. Szeretném még jelezni, hogy a foglalkoztatási bizottságban is volt némi elégedetlenség, illetve nem voltak elégedettek az, mm, azért, mert Belgium javasolt intézkedései a strukturális alapok kofinanszírozásához csatlakoznak. Talán a bizottság ezt is elmondaná nekünk. Hmm, Egyébként semmi bajom nincsen, mert pontosan a, a foglalkoztatottak, illetve azzal kapcsolatos, hogy segítsük a munkanélkülivé válókat a rendelet hatáján belül, és úgy gondolom, hogy éppen ezért fontos, hogy a bizottság pontosan ezeket a kérdéseket egyértelműen tisztázza. Uh, Jutta. Köszönöm szépen. Jutta. Igen, egészen röviden szeretnék én is ezzel kapcsolatban néhány dolgot elmondani. Természetesen nagyon szorosan összekapcsolódik ez a 32-es átutalásokkal. Nem akarom persze az egészet előről kezdeni, de ha már a bizottságnak kérdéseket teszünk fel, akkor kérdés, hogy miért kell egy hónap arra, hogy megfogalmazzanak egy választ? Persze tudom, hogy a költségvetési részleg nem ennek a, az illetékesen, de hát azért nem Spidla úr van itt, és ennek ellenére e- egy hónap van szükség arra, hogy megállapítsák, hogy az írországi letelepedéshez hány millió eurót utazta, utaltak át. Tudom, hogy most már igazából nincsen ö, szerepe annak, hogy mekkora ez az összeg, de mégiscsak jó lett volna, vagy hasznos lett volna, hogyha teljes képet kapjuk meg. A másik pedig, amit a kollégák számára mondok, hogy tudom, hogy a ciklus kezdete óta van egy munkacsoportunk az empelen belül, és ez lehetőség szerint gyorsan, intenzíven kíván a globalizációs alappal foglalkozni, és a bizottsággal meg akarja ezt tárgyalni. Ha a kezdeményező jelentőségünket beterjesztjük, akkor jó lenne, hogyha minket is bevonnának ebbe, őket is bevonnánk ebbe, és szeretném ezt bizonyosan látni, hiszen mégiscsak szakértőkre is szükségünk van ennél a munkánál. Köszönöm szépen, Jutta. A bizottságnak tett fel a jelentéstevő ö, ö, ö, kérdéseket. Az anyagokban minden benne van. Egyrészt a szociális ügyek biztosának a jelevele, több megjegyzés és javaslat volt benne, amelyet figyelembe vehetünk amikor megszavazzuk ezt a jelentést, és ezen kívül a válasz is ott van, amelyet Spidla és Kröz biztosok aláírtak. És ezzel kapcsolatban kiegészítő kérdéseket tett fel a jelentéstevő, és akkor a bizottság most tud-e válaszolni. Uh, Köszönöm, elnök úr. Már utalt a Spidla és Cross biztosok által aláírt levélre, amit a foglalkoztatási bizottság nevében Perez asszony jött ennek a második oldalra, hogy itt utaljak, amelyben a két biztos egyértelműen elmagyarázza, hogy egy alapos, részletes elemzést végeztünk a lengyel állami támogatás ügyében, a nemzeti szervektől, a versenytársaktól és magától a kormánytól is több kérdésre vártunk eh, választ, és kaptunk választ, és ezek eh, adatok alapján arra eh, a következtetésre jutottunk, hogy nem a lengyel beruházások miatt került sor az írószági munkahelyek elvesztésére. Komoly alapossága jártuk körül ezt az állami támogatási ügyet. A második ponttal kapcsolatban ez valószínűleg ahhoz kapcsolódik, hogy kifizetési irányzatokat javasolunk az ESF alapból a globalizációs alapba átcsoportosítani. Hangsúlyozni kell, hogy az intézményközi megállapodás betűje szerint járunk el, hiszen ez lefekteti, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani a szociális alapból, erre nem is került sor. Kifizetési előirányzatokról van szó ugyanis, amelyek többé-kevésbé belső ügyeknek szerintenek ebben az esetben az európai szociális alapnak szüksége van, ha szüksége lesz további e, forrásokra még az év vége előtt, akkor ez a hagyományos eljárás keretében rendelkezésére bocsátjuk. Tehát semmiféle csökkentés nincs a szociális alapkiadásaiban a döntés következtében. Végezetül a globalizációs e, alap és más strukturális e, támogatások komplementer jellegével kapcsolatban kettős választ tudok adni. Először is a nemzeti kormány nevében aláíró kormányzati képviselő ahhoz is az aláírását adja, hogy ez más strukturális eszközökből finanszírozott intézkedéseken felüli összeg, nem azokat helyettesítő összeg a globalizációs alapból. Másodszorban mi az Európai Szociális eh, Alapért felelős igazgatóságban eh, mert a szociális alap szempontjából is vizsgáljuk ezeket az ügyeket, megbizonyosodunk eh, minden esetben, hogy a mi kifizetési kérelmünk és tagállami finanszírozásunk tekintetében, tehát duplán megvizsgáljuk, hogy vannak-e átfedések. Végezetül, amikor az a zárójelentést megkapjuk, akkor az auditorokkal e, még egyszer ellenőrizik, hogy ilyen pénzügyi átfedésekre nem kerül sor, tehát nagyon alaposan vizsgáljuk, hogy a pénzügyi rendelet rendelkezéseit tiszteletben tartják-e. Köszönöm szépen, akkor most a jelentéstevő. a fejbillantással jelezheti, amit le lehet fordítani minden nyelvre, hogy egyetérte ezzel a válaszsal. Ha nem, akkor megadom neki a szót. No, I just said more or less content. Csak azt mondtam, hogy többé-kevésbé egyetértek. Nem akarom feltartani most az egész folyamatot. Úgy gondolom, hogy így most jól haladunk időben, hogy pozitívan, pozitív ajánlással vihessük tovább az ajánlást, és az egész globalizációs alapot mobilizálhassuk. Köszönöm szépen. Tehát akkor szokás szerint a jelentés mellékletében megjelentetjük a bizottság elnökén, a foglalkoztatási bizottság elnökének a levelét. Ezen kívül Ez a határozat tervezet, amelyet az átcsoportosításról való határozattal követ, amely ezt a támogatást finanszírozza. Ugyanakkor két különböző probléma van itt, az egyik belgiumi, a másik az ír- írországi. És és Berez asszonynal is beszéltünk ezzel a, erről a problémáról, és megállapítottuk mindketten, hogy nagyon nehéz ilyen feltételek között dolgozni, hiszen hogyha van egy olyan tervezet, amely az alapnak a közbelépését kívánja több területen, és egyel kapcsolatban nem nagyon hajlandóak, akkor ez az egészet lelassítja a Dell művekkel kapcsolatban Írországban voltak problémák, ezért nem tudjuk, hogy pozitív döntést hozhatunk-e a belgával kapcsolatban is. Tehát azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy a jövőben minden döntés csak egy esettel foglalkozzon. Azért, hogy az egyikkel hiány, kapcsolatos döntés hiánya ne késleltesse a másikat. A jelentéstevő javaslataival kapcsolatban, hogyha nincsen más megjegyzés, akkor szavazunk. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Hárman. Négy, négyen vannak ellene. Tartózkodás? Köszönöm. Tehát akkor elfogadtuk. Most akkor jön a kilences pont. Ez egy jelentős pont. Numéro 9 notre ordre du jour, euh, qui est un point considérable, qui est donc... Euh, ez pedig, ez a 2009-es évi költségvetés Köszönöm szépen, már elkezdtünk az legutóbbi alkalommal is erről tárgyalni, és már akkor is mondtam, hogy semmi bajom nincs nem látok problémát azzal, hogy megszavazzuk a globális transfert, de átcsoportosítás, de azért megismétlem, hogy bár az összeg és a költségvetési számok, amelyekről idén szó van, jelentősen ö, alacsonyabbak, mint tavaly, és az azt megelőző években, mégis alapvetően azt mutatják, hogy nem vesznek komolyan minket. A bizottság pontosan azoknál a költségvetési számoknál nem hajlandó annyi pénzt adni, ahol a mi prioritásainkat látja. illetve amit mi prioritásként határoztunk meg. Már tegnap is mondtam, hogy ha a globális átcsoportosítást nem szavazzuk meg, akkor ez a, a pénz egyszerűen visszafolyik a tagállamok pénzügyminisztériumaiba. Ezt sem akarjuk persze, úgyhogy igazából két malom között örlődünk. Nem tudom, hogy a kollégák hozzá kívánnak-e fűzni valamit. Én a bizottságnak most tulajdonképpen csak a lelkiismeretére appellálhatok, és arra kérni, hogy igenis álljon a sarkára, és azt a pénzt, amit a következő év költségvetésére decemberben meghatározunk, azt igenis hajtsa végre, utalja át. Én meg kell, hogy mondjam, hogy ebben a formában mégis ajánlani tudom a globális átcsoportosítás elfogadását. Köszönöm szépen. A bizottság tudna megjegyzéseket hozzáfűzni ehhez? Köszönöm szépen, elnök úr. Egyszerűen csak hangsúlyozni szeretném, hogy ez a globális átcsoportásítás, amely az év végén történik, a kifizetési összegeket igazítja ki. 585 millióról van szó, amely a parlament prioritásai közé tartozó programokat is egészíti ki, és a kifizetési összegek, előirányzatok, azok azokra fordítandók, amelyek ezeket segítik. Ez persze nem egy végleges döntés, ez egy ideiglenes végrehajtási intézkedés, amely bizonyos lépésekkel kapcsolatban gyorsabban megy, a másikakkal lassabban, és ez a globális átcsoportosítás ezt a kiigazítást teszi le lehetővé. Ez 0,4%-át jelenti a kifizetési előirányzatoknak. Köszönöm. Köszönöm jelentéstevő asszony. Ez nagyon jól hangzik, ez a 0,4 százalék, de mi magunk is tudjuk, hogy ez mennyi mozgat, mozgásszabadságot enged a parlamentnek a költségvetési eljárás során? Hát ez nagyon sokszor nem több, mint ez a 0,4 százalék. Tehát épp ezért ragaszkodunk ehhez az elképzeléshez. Bizonyos területeken úgy érezzünk, hogy a bizottság nem, tette meg, nem tett meg elegendő előfeszítést. A mai bizottsági ülésre és másokra is, a különböző főigazgatások képviselőit meghívtuk, de ha jól értettem, akkor nem feltétlenül akarnak mindennen részt venni de hogyha a különböző főigazgatóságoktól eljönnek az emberek, akkor talán megmagyarázhatnák, hogy miért is történnek így a dolgok. És talán akkor ez az információ arra szolgálna, hogy bizonyos következtetéseket levonhatunk. De annyit szeretnék mondani a kollégáknak, hogy ezt nem kell megszavazni ma ezt az átcsoportosítást, hiszen november 16-áig van idő rá. Tehát a következő ülésig van rá időnk, de nem tudom, hogy a következő ülésre mennyire sűrű a program. Elnök, köszönöm szépen. Akkor azt javaslom, hogy a, mivel a bizottság különböző főigazgatóságairól nem érkeztek még az, meg az emberek, e, talán 10 óráig jönnek, akkor ezt a globális átcsoportosítást e, egy picit tegyük most el, és majd meglátjuk, hogy ma szavazunk-e róla, vagy e, a legközelebbi ülésen. Helga szeretne most szólni, vagy pedig majd, amikor újra kezdjük a vitát róla. Később, jó? Tehát akkor most nézzük a globális átcsoportosításon kívüli átcsoportosítási kérelmeket, és akkor a 32-esről van szó, és ez a belga és ír esettel is kapcsolatos. Igen, azt hiszem, hogy innentől kezdve ez már nem több, mint formalitás, mert csak páran szavaztak ellene, és a többség elfogadta a globalizációs alap használatát, hogy mobilizáljuk ezt, a, ezt az alapot ezek kérelmek esetében. Ez az a jogi aktus, ami a költségvetési forrásokat rendelkezésre bocsájtja ebből az alapból. Köszönöm szépen. Az érdemi vita ö, már megvolt, tehát akkor most szavazunk, ki van mellette. 32-esről van szó. Ellene? Köszönöm tartózkodás. Jó, ugyanaz olyan eredmény, mint el korábban, és ez logikus is. Akkor most nézzük a 34-es átcsoportosítást. Ez egy luxemburgi építkezéssel kapcsolatos. Um, Nos, el kell, hogy mondjam, hogy nincs itt az épületekkel foglalkozó specialistánk, de tudom, hogy ez év áprilisában nem adtunk, nem véleményeztük a módosított szerződéseket a luxemburgi épületekre vonatkozó. És ez azt jelenti, hogy a továbbiakban is fizetni kell a bérleti díjakat, és erre vonatkozik ez az átcsoportosítási kérelem. Mivel nem véleményeztük ezt a kérdést, nem is értem, hogy miért ne adnánk meg a hozzájárulásunkat ehhez az átcsoportosító kérelmeshez. Tehát akkor alapvetően támogatod, mondja az elnök. Rendben van, tökéletes. Van valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, megjegyzése? Hogyha nem, akkor kérdezem, hogy ki van az átcsoportosítás mellett. Köszönöm. Ki van Helene? Köszönöm. Tartózkodik valaki? Igen, hárman ellene egy tartózkodással a többség megszavazta, elfogadtuk. 35-ös átcsoportosítás, a Shanghai eh, világkiállítás, nemzetközi kiállítás. Igen, igen, elnök úr, lássuk akkor ezt. Ez az átcsoportosítás kérelem 35-ös számot viseli. Ez a Shanghai Expo-ra vonatkozik, illetve az EU részvételére a Shanghai Expo-n. Azt hiszem Belgium egy saját pavillont állít. Azt hiszem talán áprilisban eléggé parázs vita alakult ki a e kérdésben. Elég messze álltunk attól, hogy megállapodásra jussunk. És nem volt világos, hogy sikerül-e megállapodnunk így most több, még további 5 millió euróra érkezett kérés, kérelem. Kérdés az, hogy ki tud bennünket e-, ezügyben eligazítani. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsághoz fordultam e kérdésben, de ez idáig nem kaptam semmiféle konkrét e, nem kaptam semmiféle konkrét információt, csak azt hallottam, csak annyit, hogy a Kína küldöttség elnöke küldött nekem egy levelet, aki a legutóbbi türkisz héten Kínában járt, és meggyőződése volt, hogy mindenképpen részt kellene vennünk a Shanghai Expo-n, és a Kína küldöttség nagyon meglepődve hallotta, hogy mi nem támogatjuk egyértelműen ezt az egycsoportosítási kérelmet, ez komoly fejfájást okoz számunkra, talán még várhatnánk legalább addig, ameddig a többi kollégától további információt kapunk. Nem sürgős, nem kell ma szavaznunk erről. Ezért szerintem egyelőre hagyjuk ezt nyitva, ezt a kérdést. Köszönöm szépen, Jutta. Helga. Ja, ich würde die... Jutta kepszisét én is szeretném megerősíteni. Nem ez az első alkalom ennél a témánál, hogy hogyan és mennyi pénzről lépünk fel a Sánkhái Expónál. Már legutóbb is amikor beszéltünk, akkor is az volt a baj, hogy nincs igazából egy, egy határozott elképzelésünk arról, hogy mi legyen ebben a pavilonban, és hogy az európai fellépés hogyan lesz megfelelő, mit csináljunk, mit, hogyan jelenjünk meg egy világkiállításon Sánkhájban hogyha további pénzügyi követelések vannak, akkor, nem, akkor tudni szeretném, hogy mire költjük a pénzt. Úgyhogy először, először én is pontos információt szeretnék kapni erről. Jó. Tehát a, jöves, a jelentéstevő azt javasolja, hogy a döntést halasszuk el. Nem tudjuk igazából, hogy mi történik Sankályban, mert ellentmondó tanulvallomásokat hallunk. Salvador távolítében a frakciónk támogatja azt, hogy november 16-án döntsünk, addig halasszuk el ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Valóban, tehát ellentmondásosak az információk. Bizonyos kollégák Sankályban voltak az utóbbi napokban, és meglepetéssel tapasztalták, hogy korábban ugye egy pavilonról volt szó, két variánsa, két változat. Az egyikben az Európai Unió az Európai Kontinens cím alatt jelenne meg, amely már földrajzi szempontból is eléggé ambiciózus, de politikai szempontból nem nagyon jó, vagy pedig az a szép név alatt jelenne meg, hogy Belgium amely mindannyiunknak nagyon hízel, hízelkő, de azért nem egészen felel meg a valóságnak. Még akkor is, hogyha itt van az uniónak a fővárosa. Tehát mindannyian azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió név alatt jelenhetnénk meg. Azért, hogy bemutassuk, hogy milyen is az Európai Unió, amely az emberi jogok, a demokrácia, a politikai demokrácia példaképe és eh, a baráti békés kapcsolatok eh, eh, elősegítője. Hát talán akkor a Belgium mégsem elég. Ezért a döntést elhalasztjuk ezzel kapcsolatban megint. A Relax főigazgatóságról Wingrose úr itt van, és szeretne hozzászólni. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy megnyugtathatok mindenkit eh, ezekkel kapcsolatban, az ellentmondó információkkal kapcsolatban. Az Európai eh, Pavilont az Európai Unió pavilonjának fogják hívni. A jövő héten eh, sajt konferenciát tartunk 13-án Sankhájban, és Százsávi úr Pekingből és az Európai Pavilon igazgatója bemutatja a sajtónak ezt a pavilont. Mint ahogy már mondtam, amikor itt először megjelentem, olyan döntést hoztunk, hogy az Európai Unió pavilonja, és ezt mondtam, hogy az Európai Unió pavilonja ugyanabban a pavilonban lesz, mint a belga pavilon. Ez így ugyanis jobban megtérül számunkra. És lehet, hogy itt ez okozta a zavart. Az expónak a hatásokái úgy döntöttek, eh, a reklám, eh, tehát az Sankai Expo-val kapcsolatban, eh, a, amelyben az állt, hogy az európai negyedben álló összes, összesen 200 pavilon tehát mindegyik tagállamnak van egy pavilonja, és az Európai Uniónak is van, és mindez a, ez az Európai Negyedben van, és az Európai Unió pavilonja, mint az Európai Kontinens egyik pavilonja jelenik meg. Ezt mi, hogy még újra tárgyaljuk a hatóságokkal, ez nem a bizottságnak a kompetenciába tartozik. Itt ér, érzékeny politikai kérdésekről van szó, ugyanis a kínai hatóságokkal arról beszéltünk, hogy szeretnénk mindegyik tagállamnak a zászláját felállítani, de Sankhajban nem fogadják el a az európai zászlókat, ugyanis ez a 20-as évekre emlékezteti őket, ahol a Sankályban egy negyedet az európai ott lévő csapatok zászlajával jelöltek ki és ez ezért nem kellemes számukra. Ezért tettük ezt, hogy van egy Európai Unió pavilon, amely az Európai Unió pavilonja nevet viseli, és a reklámokban is így fog szerepelni. Tehát ez lesz a mi pavilonunk, és és a, a kínai reklámanyagokban szerepelt ez másként. Tehát a javaslatunkban Eh, hogy az összeggel mit akarunk tenni, eh, egy olyan európai kiállítást szeretnék megszervezni, megszervezni amely az emberi jogokkal, eh, az európai egységes piac, az Európai Unió világban játszott szerepe, a fenntartható fejlődés, stb. Mindezekről szeretnénk szólni, és 70 millió kínai látogatót várnak, és ebből 5-10 százalék valószínűleg eljön a mi pavilonunkba, és ezért az európai értékeket szeretnénk nekik egy videón keresztül 10 percben bemutatni. És ezt az előadást el tudjuk önöknek is küldeni, és akkor láthatják, hogy mit is szeretnénk mi bemutatni. De jelzem, mint ahogy a, a delegáció, amely ellátogatott eh, Sankályba, hogy megnézze ezt a eh, pavilont, tehát önöknek is eh, ugyanezeket mondtuk el. Köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak majd megadom a szót, hogy a benyomásait ezzel a válaszsal kapcsolatban elmondja. Én annyit mondanék, hogyha az Európai Uniónak a zászlaja a kínaiak számára problémát okoz, akkor az, hogyha nem lebegne ott az a zászló, akkor az Európai Unióban sokkal nagyobb problémát okozna és az, hogy ez a e, hatalmas e, birodalom e, kétkedve fogadja, vagy aggódva fogadja, hogy a Luxemburgnak az ászlaja például ott lebegjen, hát ez egy elég furcsa helyzet. A nem egészen értem itt a Költségvetési Bizottságban ezt a problémát, de mivel mi Európát képviseljük, ez az unió, amely a sokféleségben egyesíti az embereket, ezért van egy közös pavilon, ez az egy zászló, és a sokféleség pedig a tagállamoknak az zászlajai. Nem tudom, hogy lehet-e egy kielégítő választ találni erre a kérdésre. Helga még egyszer kér szót? Aztán Jotti pedig összefoglalja. Nos, hogyha úgy, mint ahogy most elmondták, már van elgondolás arra, hogy mi kerüljön kiállításra, emberi jogok, fenntarthatóság, stb. stb., akkor ezt a koncepciót mégiscsak meg kellene kapnunk írásban. Hónapok óta kérjük ezt, szeretném látni végre. Szeretném látni, hogy mivel és hogyan jelenünk ott meg, és egy politikai megjegyzés, mert idő közben már nagyon-nagyon figyelek arra, hogyha európaiak azt mondják, hogy na hát a kínaiak vigyázni kell, mert nagyon érzékeny a velük kapcsolatos kérdés, stb. Valóban, persze, az európai, az európai a Kínában való megjelenését, a, a, fogla, a a lerohanásokat valóban kritikusan kell tekintenünk, de azért mégiscsak a, ne hagyjuk, hogy a kínaiak a korábbi történelmük alapján diktáljanak nekünk jelenleg minden egyes fellépéssel kapcsolatban. Vannak érzékeny kérdések, azokkal foglalkozunk, de nem lehet, hogy ez alapján mindenféle egyéb kérdést meghatározzanak. Ne hagyjuk, hogy túl szerényen lépjünk fel, ne hagyjunk, hogy a saját európai igényeinkkel zsaroljanak minket. A néfi. Köszönöm. Jutta. Ja, jinzaj. Hát igen. Többé-kevésbé államokat érintő megjegyzés alapján hadd mondjam én is azt, hogy a globális átcsoportosítással kapcsolatban azt mondtam, hogy a bizottság nyilvánvalóan nem vesz minket elég komolyan. És hogyha most önök azt mondják, hogy a tra- az átcsoportosítási kérelmet beadtuk, és november 13-án a következő héten bemutatják a sajtókonferencián a kínai pavilont, hát akkor hogy is van ez? Már ne haragudjanak, még nincs is meg a pénz rá. De úgy látszik, nincs is szükség rá mert egyébként nem is tehetnék ezt az egészet meg. Úgyhogy szerintem ez az egész őszintén szólva, ö, inkább azt mondom, hogy nem nyugtattak engem meg. De másoknál fogva, mint az esetleges diplomáciai bonyodalmak miatt. Engem most az érdekel, hogy az, a bizottság velünk szemben hogy jár el. A költségvetési hatóság egyik karjával. De meg kell, hogy mondjam most, és csak ismétlem önmagam, egyszerűen nem vesznek minket nyilvánvalóan komolyan. És szerintem más intézkedéseket, más lépéseket kell tennünk ennek érdekében, hogy ezt megszüntessük. Köszönöm szépen. Tehát a jelentéstevő azt javasolja ezzel kapcsolatban, hogy azt halasszuk el a ö, szavazást, de... Köszönöm, csak nagyon röviden Nagyon drága dolog ez, az én hazám kormányzata is nagyon jól tudja, mert nagyon nagy területet kell kifizetni, nem lehet minimalizálni. Még akkor is, hogyha a kifizetett négyzetméterekre nem kerül semmi, akkor is ki kell fizetni a szervezőknek. Egy másik dolog az Euró-Ázsia eh, ülésen tagként részt vettem, ez egy rendszeres ülés, az Unió és Kína és más ázsiai országok között, és a kínai hatóságok nagyon mérgesek azokra, amelyek nem, azok az országok, amelyek nem vesznek részt ilyen üléseken, diplomáciai lépésként értékelik ezt. Éppen ezért azt mondom, hogy részt kell vennünk a Shanghai expo de a lehetőleg minimális mértékben, mert a 27 tagállam külön is részt vesz, és plusz még az Európai Unió is. Szerintem a Kínával fenntartott kapcsolatunkra rányomhatja bélyegét, hogyha az Európai Unió nem vesz részt. Nyíltan ezt nem fogják kimondani, de a háttérben ott lesz ez a tüske bennük, de a kettős költségeket elkerülendő minimális részvételt javaslok. Szerintem nem reális lépés az, hogy nem megyünk, nem, vegyünk, nem veszünk részt, de jó lenne, ha minél kevesebb pénzből meg tudnánk ezt úszni. Ennyit szeretem volna elmondani, köszönöm. Merci, most. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Valóban rámutatott erre a fontos problémára. Most akkor a következő átcsoportosítás és van egy új kérés, amely nem volt benne az egy anyagban, ez a 33-as. Jutta, akkor ezt lehetne venni, elővenni most, ezt most osztják ki. Muszáj erről szavaznunk ma igent vagy nemet mondani. A statisztikai információkról és termelésről van szó, és több pénzre van szükség, 5 millió euróra ahhoz, hogy eh, a statisztikai információk elő mm, legyártását eh, megfizethessék. Szerintem nagyon fontos kérdés ez, és az egyetlen talán, ami vitatott lehetne, az az, hogy honnan jöjjön ez a pénz. Idézőjelbe véve csak kifizetésekről van szó. Honnan? Az életen át tartó tanulás programból. Mindig ugyanaz a történet, nem is kellene már elmondjam, de pontosan ezek voltak megint azok a prioritások, ez egy olyan prioritás, amit mi meghatároztunk, semmi új nincs ebben. A 2000 óta csináljuk a Lisszaboni programot, e, már lassan egy évtizede, és mégis, még mindig úgy tűnik, hogy a bizottság képtelen arra, hogy ezeket a prioritásokat megfelelően előtérbe helyezze, pénzt biztosítson számára, úgyhogy a kollégáknak csak ajánlani tudom, hogy a 33-as átcsoportosítást szavazzák meg, most osztják ki. Köszönöm szépen, Jutta. Vannak-e kérdések, megjegyzések? Hogyha nincsenek, akkor ki szavaz mellette? Köszönöm. Ellene? Egy, kettő, három. Köszönöm. Tartózkodás? Két tartózkodás. Nem, három, négy. A zöldek és a golyék ellene vannak. Akkor elfogadtuk ezt a, az átcsoportosítást. Most a, a 36-ost, a fejlesztési politikát. Um, nem igazán nagy probléma ez. Um, meg kellene szavazni, több pénz van az Európai Fejlesztési Napok finanszírozásához, és úgy gondolom, hogy egy nagyobb információs lehetőségre az európai fejlesztési politikáról. De mégis van egy kérdésem a bizottsághoz. A 35-ös és a 36-osra egyaránt. Mert mind a kettőnél, a 35-ös persze most már félretettük, de mégis mind a kettőnél egy olyan megállapodásból kellene a pénzt eh, átcsoportosítani, amiről még nincs is, eh, amit még nem zártunk le. Úgyhogy eh, még nincs meg az a pénz. De a 35-ös átcsoportosítási kérelemben 1,8 millióról van szó, és a 36-osban 1,4. Hol van a hiányzó 400 ezer? Hova tűnt? Tja. Köszönöm szépen. Valaki tud választ adni erre a kérdésre? Oui. oui merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát a kérdés az, hogy ebben a sorban fennmaradó összeget mire költjük. Olyan megállapodásokra, amelyeket, amelyekben vannak összegek, amelyet az év vége előtt ki kell fizetni. És az átcsoportosítási kérelmek mint például 36-osban, például az Európai Fejlesztési Napok információjának a terjesztésére fordítandók. Tehát olyan kormány tevékenységekre, amelyek a fejlesztés segít. Köszönöm szépen. Akkor jelentéstevő az, hogy milyen következtetés van le. Ah, lehet, hogy két oldalon megoldhatjuk ezt a kérdést. Igazából nem a kérdésemre válaszol, de talán nem is annyira fontos most. Egyszerűen csak szerettem volna egy ellentmondásra felhívni a bizottság figyelmét. Az egyik oldalon az átcsoportosítási kérelem 1,8 milliárd euróról beszél a megállapodásra, és egy másik 1,4 millióról hogy a fa megállapodásban ennyit nem fognak felhasználni. Ez, ez egy ellentmondás, szerettem volna rámutatni, és kíváncsi vagyok, hogy mi van a 400 millió euróval, ö, bocsánat, a 400 ezer euróval. De a 36-os átcsoportosítást én megszavaznám, és ezt ajánlom a kollégáknak is. Köszönöm szépen. Ki támogatja ezt az átcsoportosítást? Köszönöm. Ellene? ketten, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most nézzük a 37-es Afganisztánnal kapcsolatos átcsoportosítást jutta. Ja, vielen Dank. Jetzt... Köszönöm szépen. Most újra azt mondhatom, amit már elmondtam, hogy nem vesz minket komolyan. A 17-es átcsoportosítási kérelemben ugye már Sankajról volt szó, és azt mondtuk, hogy 5 millióra van szükség pontosan eh, ahhoz a költségvetési sorhoz, eh, amire most kérik, de Afganisztánnál nincsen rá szükség, úgyhogy át lehet adni Sankhájnak. És akkor hosszú vitákat követően ezt az 5 millió eurót pontosan így engedélyez, eh, jóvá is hagytuk. Erre most a bizottság mit csinál? Azt mondja, hogy azt mondja, hogy mégiscsak szükség van hozzám, mert azok a számok, amik most a 17-esben benne vannak, az az 5 millió, azt, azt a 37-esben kapjuk újra vissza. Azt mondom, hogy nem vagyok ellene, de nem hiszem, hogy ez komoly költségvetési politikának lenne nevezhető. Azt javaslom a kollégáknak, hogy szavazzák meg. Euh, Milyen választásokról van itt szó? Ugyanis, hogyha ez az elnökválasztás, akkor a második forduló val mi van? Valóban szükség van erre a pénzre? Ha csak nem az ópium termelést akarjuk ezzel ösztönözni. Talán a bizottság követs, képviselője elmondhatná nekünk, hogy mi történik itt. Mi két nappal ezelőtt tudtuk meg, hogy nem lesz második fordulója az elnök választásnak, tehát valóban szükséges ez az összeg. Mit tud a bizottság képviselője válaszolni? Megpróbálom megmagyarázni. Emlékeztetnék eh, arra, hogy a 17-es átcsoportosítási kérelemben, mint ahogy az jelentéstevő is mondta, 5 millió átcsoportosítását kérték a CIIC programból a sankai expon való eh, részvételre. Ezt már bejelentették, és eh, sürgősség miatt tettük ezt, hogy részt vehessenek az expon és ezért a kiegészít, kiigazítást e, minél hamarabb tesztük meg az év során. Tehát már a kezdetektől fogva mondtuk, hogy ezt a kiigazítást az év során megtesszük, hogyha ez lehetséges. Az 5 millió felhasználását illetően az afganisztáni segéllyel kapcsolatban a demokratikus folyamat előkészítése során és az, a választások előkészítésében azonosítani, azonosítottuk ezt, mint egy prioritást. Tehát ezt az 5 milliót administratív költségekre szántuk, amely a helyi és nemzeti választásokat segíti az elkövetkezendő e, években. Tehát itt ebben az országban a kormányzás segítésében vennénk részt, nem feltétlenül az elnök választásban. Köszönöm, mondja az elnök. Közben Ramakers úr a főigazgatóságtól talán kiegészíteni ezt a választ. Azt hiszem, hogy a Költségvetési Főigazgatóság képviselője már válaszolt a kérdésre. Itt nem csak a 2009-es elnökválasztásról van szó, és helyhatóságúiakról, hanem a 2010-esről is. Tehát ez a, áthúzódik a jövő évre is. Jó, köszöni az elnök. E, mi persze mindannyian azt kívánjuk, hogy megtörténjen az választás. Akkor most az, e, e, mit javasol a jelentéstevő asszony? Ki támogatja ezt az átcsoportosítást? Köszönöm. Ellene? Köszönöm. Hárman, négyen. Tartózkodás? Egy tartózkodás. Köszönöm szépen. Tehát akkor a 37-est elfogadtuk, 38-as, ez a regionális alap jelentéstevő asszony. Itt olyan átcsoportosításról van szó, ami a kohéziós politikán belül van, az EFRÉN belül a kohéziós alapból. A kérdés, hogy ez már legutóbb volt, a, a kérdés ez az ide-oda utalgatás. Ez technikai aktuse, amit mindenképpen be kell, hogy mutassunk, vagy pedig a rossz tervezést tükrözi. Mert ugye mindig is a tagállamok azt kérik egy költségvetési év elején, hogy hívják le, őket megkérdezik, hogy mire mennyi pénz szükséges, mennyit használnak fel, de honnan jön mindez? Mitől van az, hogy újra meg újra vannak ilyen átcsoportosítási kérelmek? Köszönöm szépen. Mit gondol erről a bizottság? Hiszen pontos kérdéseket tettek fel neki. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát röviden megmagyaráznám, ezek az összegek abból a sorból lesznek átcsoportosítva, amely a 2000-2006-os kohéziós alappal foglalkozik. A helyzet pedig a következő. E, a programokkal kapcsolatban a 80%-át lehet a projekteknek finanszírozni, és amikor lezárják a programokat, akkor ellenőrözzük az elköltéseket. Tehát az év vége előtt eh, még fel lehet használni összegeket. Ugyanakkor a regionális fejlesztési programokat illetően egy új elem lépett be 2009-ben, ez pedig az előgek, előlegek megnövelése. Ezt a bizottság javasolta, ez egy olyan intézkedés csomag, amelyet tavasszal javasoltak. Ennek eredményeként a kifizetési kérelmek és ez jóváhagyással és ellenőrzéssel megy, a költségvetése előkészítésekor javasolt összegek, és itt több milliárd euróról van szó, amely közben aztán még hozzá került ezekhez. Ezeket az összegeket most használjuk fel a tagállamok részéről az új programokra kért kifizetésekre. Jó, merci, Ähm, Igen, hogyha stimmel az, amit mond, akkor végre valami pozitívumot is mondhatok. Az Európai Bizottság akkor most végre gyorsabban volt képes arra, hogy pénzt vigyen a tagállamokba, és hát végül is ez az, amit egész idő alatt kértünk. Na végre, örülök, és örömmel megszavazom ezt a átcsoportosítási kéremet, és kérem a kollégákat is, hogy így tegyenek. Kivételesen, János. Jó, köszönöm szépen. Ha nem kér senki sem szót, akkor ezt az átcsoportosítást is szavazásra bocsátom mellette. Köszönöm, ellene. Három, tartózkodás, elfogadtuk. Ki 39-es a fogyasztási politika jutta. Nincs sok minden mondani való, minden költségvetési eljárásnál a belső piaci bizottságnál pontosan ezt kértük, hogy jöjjön végre létre a fogyasztói jelölés, és akkor ezekkel az intézkedésekkel, pénzekkel végre ezt csinálhatjuk meg. Úgyhogy jó is ez így, hogyha az is jó, hogyha egy végrehajtó ügynökség végre nem használt fel annyi pénzt, úgyhogy igen, igen a 39-es átcsoportosítási számra. Köszönöm szépen. Kér valaki szót? Nem? Akkor most ezt az átcsoportosra szavazásra bocsátom mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás ugyanaz, no, nem, egy tartózkodás van, elfogadtuk tehát ugyanazzal a többséggel. 40-es, gyutta. Nos, itt van egy kis probléma. Tudjuk, hogy a költségvetési eljárásból a tartalékokra a környezeti bizottság rákérdezett. Azok miatt a szokatlan magyarázatok miatt, amelyek a személyzettel, alkalmazottakkal való bánásmóddal kapcsolatosak. Szerettük volna ezt az egészet tisztázni, és ezzel tulajdonképpen a tartalékok indokolása is megszűnhet. Tárgyaltam, a, beszéltem a környezeti bizottsággal, újra napirendre tűzik mellesleg ma, a koordinátorok ülésén, és remélem, hogy eh, kapunk majd valamilyen jelzést. Azt kérem a kollégáktól, hogy ezt a, az átcsoportosítási kérelmet halasszuk el addig, hogy a Költségvetési Bizottság így vagy úgy, de jelezze, hogy az EFSA tartalékot feloldhatjuk-e az EFSA számára. Köszönöm. az jelentést tévő, tevő azt javasolta, hogy a következő ülésre halasszuk el a szavazást. Így akkor most nézzük 41-est, az ö, polgári védelem. Itt is arról van szó, hogy a legutóbbi költségvetési eljárásban az EFSA-ra tartalékoltak forrásokat, és ezeket más intézkedésekre kellene használni, nem tudok elzárkozni ezelől, észszerűnek tartom azt, hogy a kockázatkezelés, kommunikáció, a sertés influenzával kapcsolatban, ami egyre nagyobb mértékben jelenik meg itt a házban is, tehát ezzel kapcsolatban valamit csináljunk, úgyhogy ezt a az átcsoportási kérelmet el tudom fogadni. Egy, ugye egy tévedésre azonban, ha hívjam fel a figyelmet, a bizottság azt írta a, az átcsoportosítás indokolásában, hogy a kölcsönös támogatás lehetőségét is ki kell használni. És akkor ide a kölcsönös támogatásba bevonta az ACDC-t, vagy ECDC-t, bocsánat, a Stockholmi ügynökséget, és az EFSA-t. Hát itt azért szeretném megkérdezni, hogy na de kérem szépen, mi köze az EFSA-nak a sertés influenzára vonatkozó kommunikációhoz? Vagy a gyógyszerügynökség Londonban erre gondoltak? Szóval tudni szeretném csak. De választ kérek rá mindenképpen. Köszönöm szépen. A bizottság válasza. Elnök úr, írásban válaszolnék erre a kérdésre. Köszönöm szépen. A magas szinten itt képviselik az EXA ügynökséget? Parancsoljon. Igen, bocsánat, itt elvonta a figyelmemet valami nem egészen figyeltem a kérdésre. Az átcsoportosítási kérelem lehetővé tenni azt, hogy előre lépjünk bizonyos tevékenységek megvalósítására, amely a folyamat hatékonyságát növelni nem tudom, hogy e, azért van ez, hogy az exára voltak a tartalékban bizonyos e, e, összegek, és egy más programra használtuk, amely, amely nem az ügynökség hatás körébe tartozik. Tehát ez az összeg, amelyet javasoltak, azt nem arra a célja használják föld, hanem a közegészségügyi programra használják fel, tehát nem az ögy egynökségre. Tehát a világjárvány, a pandémia ö, ismertetésére használják fel. Ez egy, válasz, egy része a válasznak a kérdésre. Köszönöm. Jelentéstevő asszony. Egy olyan átcsoportosításról van szó, amelyet nem kell feltétlenül ma ö, átcsoportosítani. Tehát, hogyha a jelentéstevőt zavarja még, hogy bizonytalan bizonyos dolog, akkor nem kell megtenni. Hát az EFSA képviselőjét azért hadd kérdezzem meg konkrétan, hogyha szabad. Arról van ugye szó, hogy a bizottság az átcsoportosítási kérelemnél el kell, hogy mondja, hogy mire kell a pénz. Ez, ez nem is baj, sőt rendben van. Ugye itt a kommunikációs hálózati ülésekről van szó, 200 ezer eurós tétel, és itt az áll, hogy az Európai Gyógyszerügynökség a betegség megelőzés és ellenőrzés és az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség része ennek a hálózatnak. És a kérdésem az az, hogy az EFSA-nak mi köze a disznónátához? És ha már itt van az EFSA képviselője, akkor szeretném tudni, hogy az EFSA-nak mi köze ehhez. Jó, azt tudom, hogy az Erszának ülései vannak. Euh, Köszönöm szépen, valaki szeretne feltenni egy kérdést. Uh, Köszönöm, elnök úr. A bizottságtól, a bizottsághoz lenne egy kérdésem. A tájékoztatási kampánymenet lesz-e másfajta információs program, ami egyértelmű tájékoztatást biztosít e kérdésben, mert én elég jó tájékozott állampolgárnak tartom magam, főként ez ügyben. És egy mégis egymásnak ellentmondó információkhoz jutottam az oltással kapcsolatban. Van az Európai Uniónak egy közös gyógyszerügynöksége, ahol kiváló szakemberek dolgoznak, ezért roppant fontosnak tartom az európai állampolgárok szempontjából, hogy megbízható, világos információhoz jussanak a kapcsolatban, hogy ennek az oltásnak, anyagnak milyen mellékhatásai lehetnek, és általában az összes elérhető oltóanyaggal kapcsolatban, illetve mostanában eh, Svájcban és Németország egyes részein használt oltóanyaggal kapcsolatban. Tehát, még egyszer mondom, roppant fontos, hogy egyértelmű, világos információ alapján hozhassák meg, eh, hozhassák meg az emberek a, eh, ezt a fontos döntést. Az embereknek eh, saját maguknak kell eldönteniük, hogy beoltatják a magukat vagy sem, de ezt csak akkor tudják megtenni, hogyha a rendelkezésükre áll a megfelelő információ. Köszönöm, Reimer Bölge. Also wenn ich ha én lennék az EFSA képviselője itt, akkor egyszerű érvet mondanék. Ez eh, akár joggal, akár nem a sertés influenza ugye a disznónát, ha nevet viseli, tudományos elnevezések is vannak, ráadásul vannak olyanok, amik kétségbe vonják ezt a nevet. Nos, akkor az EFSA a hálózat részeként nyilván kutatnia kell, vagy kell, hogy kutassa az élelmiszereket is. Hogy adott esetben az állati területekről nem adott esetben influenzával kapcsolatos, hanem érzelmi töltetű átfedések vagy komplikációk adódhatnak-e. Úgy gondolom, hogy ez lenne egy teljesen találó és egyszerű érv. Jó, értem, hogy az ügynökség információs költségvetését szeretné növelni, azért, hogy minél többen fogyasszanak disznóhúst legalábbis olyan régiókban, ahol ezt nem tiltják és ahol a genetikailag módosított dolgok nem zavarják őket. Na most akkor a bizottság képviselő szeretne hozzászólni? Igen, az EFSA-nak a képviselőnek átadom a szót, de a tájékoztatási tevékenységről szeretnék azért néhány szót szólni. Ez európai szinten a bizottság hatáskörébe is tartozik a közlekedésügy területén és a bizottság tevékenység elsősorban összehangolásra, információcserére, a szakértők rendelkezésre, bötrátásra és a felügyeletre koncentrál, és a szubszidiaritás elve szerint a nemzeti kompetenciákat is figyelembe vesszük az állampolgárok tájékoztatást illetően és ilyen keretek között végezzük ezt a kiegészítő munkát európai szinten. Most akkor átadom a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen. Talán csak néhány információt, inkább technikai információt szeretnék. Az EFSA az élelmiszerbiztonság kockázatait vizsgálja. És ahogy már ezt világosan kifejtették, kapcsolat van a sertés, influenza és az emberi egészség közötti kapcsolatra figyelünk. E, tehát a különböző szervezetek, amelyek az emberi egészséggel és az állategészségügyel foglalkoznak, e, biztosak akarnak lenni abban, hogy transzverzálisan is e, követ, nyomon követik a vírus haladását tehát hogy az emberi egészségre milyen kockázatokkal járhat ez. Tehát az emberi egészség és az állategészség szoros egy, összefüggésben van egy, egymással. És van egy kommunikációs hálózat, amelyet az Európai Bizottság hozott létre. Akkor jelentéstevő az, hogy milyen következtetésekre jut. Hát azt javaslom, a válasz után, hogy szavazzuk meg ezt a kérelmet, és hogyha szükségünk van az információra és az információhoz pénzre, akkor gyorsan van rá szükségünk. Bien, je vous remercie. Köszönöm szépen. Ki szavazza meg ezt a disznóárcsoportosítást? Köszönöm. Ki van ellene? Tartózkodás? Két tartózkodás. Elfogadtuk. Nézzük a 42-est, ez az élelmiszer biztonság a fejlődő országokban. Nos, az élelmiszer támogatások Gána számára ez az egyik, és úgy gondolom, hogy a bizottság magyarázata azt, hogy miért van szükség a pénzre, és hova megy a pénz, ez teljesen logikus, és úgy gondolom, hogy látható is. A kérdés pusztán az, hogy honnan. Tehát, hogy honnan jöjjön a pénz. És ezért meg kell kérdezzük, hogy elegendő-e az a pénz, amit a makrogazdasági támogatásra határoztunk meg, Koszovó, Grúzia érintett nem tudom, hogy tud-e ezzel kapcsolatban valami kiegészítést mondani. Köszönöm szépen. A bizottság. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Makroökonomiai segítségről van szó, az összegek eh, ki lehet fizetni, ehhez pedig feltételek vannak fűzve van egy olyan program, amelyet már jóvá hagytak, és a különböző nemzetközi szervezeteknek és az érintett országoknak egyet kell érteni, és attól fogva mozgósítjuk ezt az eszközt a költségvetésből. Ez pedig aztán a tanács jóvá hagyja. Jelenleg részben lehet csak felhasználni ezt az összeget Koszovó esetében, ugyanis még a feltételeket nem teljesítették, hogy elindíthassuk ezt a mozgósítást. És az év végén majd ezzel a sorban, sorra kapcsolatban meglátjuk, hogy hamarabb lehet-e, mint az eredeti javaslat a feltételeket, mint mondtam, nem teljesítették. Egyik meglátjuk, majd mi lesz. Köszönöm, Jutta. Hát, jó, ha ez így van, akkor a nyolcas átcsoportosítási kérelemnél, amit feloldottunk, az be kellett volna, le kellett volna állítani, de megkaptuk az információt, és akkor 50 millió Koszovóra, 46 Grúziára és 3 millió az értékelésre. Ez volt 99 millió, erre nincs szükség most. Legalábbis Koszovóban nincs rá. A koszovói rész arány változott. Vagy rosszul értettem? Akkor kiválaszol a bizottság részéről. Papadoulos kollégám a Finn főigazgatóságtól. Köszönöm szépen. Néhány pontosítást szeretnék a makro pénzügyi segítségnyújtás kapcsolatban Grúziával 40, kapcsolatban 46 millióról van szó, Örményországgal 35, és 60 5, a 35 az támogatás, a 65 pedig kölcsön. A javaslatot néhány héttel ezelőtt fogadták el, ez most a tanácsnál és a parlamentnél tart, és a bizottsággal Eh, az Intával eh, eh, kapcsolatban, az Inta bizottsággal kapcsolatban vagyunk, és december első felében kell ezt elfogadni a 2009-es költségvetéssel való kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban. Most a grúz kormány jóváhagyására várunk, és van egy új örmény program, amely a koszovai program helyébe lép. Köszönöm, hogy az elnök, Jutta. Ja, um, ich, ich finde das immer... Mindig nehezen értem azt meg, hogy a különböző költségvetési soros, sorokban különbözőképpen áramlanak a pénzek, és akkor az átcsoportosításokon belül Koszovónál például más, más programoknál még több pénzre van szükség. De úgy gondolom, hogy a gánai élelmiszertámogatást nem szabad elutasítanunk, ezért azt javaslom a kollégáknak, hogy engedjenek zöld utat ezeknek a forrásoknak. Köszönöm. Tehát akkor én támogatom ezt az átcsoportosítást. Elnök, ki támogatja szintén? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás? Jó, elfogadtuk. Akkor most azt javasolnám a jelentéstevő asszonynak, hogy térjük vissza a globális átcsoportosításra, mert a többi egy, egy átcsoportosítás ez nem annyira sürgős, kivéve az Info 5-ös. Jó, tehát akkor az Info 5-öst és a globális átcsoportosítást vesszük. Az Info 5-ös, ez az utolsó, ugye? Quatre ou info 5 5, but... Je ne l'ai pas dans, mon, dans mes papiers. Non. Nincsen az anyagomban benne az ötös, info 5. Ja, ja. madame Das ist das, okay. ja, mhm. Okay. Ja, ähm. Donc, moi Donc, euh, comme nous... Tehát, mivel szorít az idő, azt javaslom, hogy ma döntsünk azokról az átcsoportosításokról, amelyekben most már késlekedünk, és a többit majd, hogyha marad idő, akkor vesszük, mert a kevésbé sürgősek. Akkor most nézzük az utolsó átcsoportosítást, ami Info 5-ös nevet visel utána áttérünk a globális csoportosításra, hiszen a bizottságnak most már minden képviselője itt van. Készen áll a jelentéstevő asszony? Da haben wir... Ahogy a címe is mondja, ez pusztán tájékoztatás információ, hiszen a bizottság a pénzt az egyik költségvetési sorból átrakhatja a másikba. Itt tulajdonképpen hogy mondjam, arról van szó, hogy a, a, közigazgat, tehát a közigazgatási kiírásokról, pályázatokról van szó. Ezt váltották fel, a, az IZA eszköz az új, ami felváltotta az azt megelőzőt, és úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen az infót tudomás, tehát elfogadólag tudomásul vehetjük. Köszönöm szépen. Tehát a jelentéstevő asszony azt javasolja, hogy az Info 5-ös átcsoportosítást fogadjuk el. Mellette? Köszönöm. Ellene? Hárman. Tartózkodás? Akkor senki sem él ellenvetéssel. Van még egy javaslatom. A 49-es átcsoportás a dél-kelet-ázsiai humanitárius segély. Szerintem mivel nem vagyunk, nem negatív a hozzáállásunk, szerintem ezt most lezárhatnánk, és akkor a bizottság a mi szavazatunkkal alapján már dolgozhat. Nem kell persze ezt megtenni, december elejéig van időnk, de mivel ez a Fülöp-szigeteknek, Vietnámnak, Kambodzsának és Laosznak nyújtott humanitárius segély olyan területeknek, amelyeknek természeti katasztró- amelyeket természeti katasztrófák, tájfun és földrengés sújtott, úgy gondolom, hogy ezt tulajdonképpen már most megszavazhatnánk. Je vous remercie. Je suppose... Köszönöm szépen. Ha nincsen ellenvetés, akkor két szavaz mellette a 49-es átcsoportosításnak ellene, egy ellene, tartózkodás, egy tartózkodás. Akkor a 49-est elfogadtuk. Most akkor visszatérünk a globális átcsoportosításra. Akkor a jelentéstevő asszony összefoglalja, amit már mondott, és akkor a különböző á, főigazgatóság képviselői kapják meg a szót. Nochmal, no... Igen, még egyszer újra megismétlem, hogy úgy látjuk, hogy a globális átcsoportosításoknál a költségvetési sorokból forrásokat, azokból a sorokból vonnak le forrásokat, amelyeket mi nagyon fontosnak tartottunk. Éppen ezért, amire nagyon, aminél nagyon hangsúlyoztuk, hogy a költségvetési eljárást megfelelően kell végig vezetni. A kérdés újra meg újra az, hogy a, miért pont azokat a költségvetési sorokat rövidítik meg, amelyekre mi külön hangsúlyt tettünk. Például az 1A alcímnél, a, ö, bocsánat, fejezetnél, ahol a versenyképességről van szó. Azt mondtam, hogy már egy, egy évtizede szinte mondjuk, hogy az Európai Unió versenyképességét összességében kell fokozni, és ezzel a programmal tudjuk ezt megtenni. De pont ezt a költségvetési sort úgy látom, e sorból a szükséges forrásokat nem lehet lehívni azzal együtt, hogy tudjuk, hogy a négy, négyes kategóriában nagyon-nagyon szoros a, a leszorosak a lehetőségeink, és a költségvetési tervek alapján mondhatom, hogy minden költségvetési évben így volt. Ezért más sorokból kell le, lehívni majd pénzeket, úgyhogy azt mondom ennél, hogy legalább magyarázatokat kellene kapjunk. Köszönöm szépen. Ki szeretne hozzászólni a bizottság részéről? Parancsoljon. Elnök úr, azt javasolnám, hogy a kutatási összegekkel kezdjük, amelyek több helyen is találhatók. Diszkontin úr kezdeni. Köszönöm. Akkor gyors választ kérünk. Diszkonti úr. Köszönöm szépen. Először is a globális átcsoportosítás nem jelenti azt, hogy a program végrehajtását lelassítanánk. Itt a, a hetes keretprogramról van szó. és megvizsgáljuk a különböző javaslatokat, kiválasztjuk őket, és aztán a tárgyalások során segítenünk kell. 2008-ban például az ilyenfajta tárgyalásokat felgyorsítottuk, és így az előfinanszírozás 2008 során felgyorsult. És a, a pénzügyi év végén látjuk csak, hogy mi történik, ezért a következő évre nehéz előrejelzéseket tenni. Tehát általában lassulnak, de ezek ideiglenesen hónapról hónapra. A, ezeket az összegeket aztán elköltjük. Itt előfinanszározási összegekről van szó, amelyek matematikai módon kapcsolódnak a szerződések megkötéséhez. Tehát ez a kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozik, és a szerződések aláírásához. Ez nem azt jelenti, hogy a nem írjuk majd alá a szerződéseket az év végére, csak egy kicsit elhúzódnak néhány hónappal a dolgok, és ez ö, számunkra azt jelenti, hogy ezeket az összegeket majd rendelkezésre kell bocsánni. Köszönöm. Meghallgatjuk a többieket is. Így ensuite, la DG GLS. Következő főigazgatóság képviseletében Hardy asszony. A JLS főigazgatóság nagyon jó helyzetben van. Más programra kér átcsoportosítást a határ és menekült ügyi, eh, határvédelmi menekült ügyi integrációs alapokra a tagállami éves programok végrehajtása jól halad, ehhez előfinanszírozás előleg nem szükségeltetik. 80 millió euró körül összeget kértünk, 13 millió er-, eurónk van, ezért maradék 57,9 millió eurót kértük, amely kifizetési előirányzat van idén, nem már rendelkezésünk. Kiváló, köszönjük asszonyom! Az Agri mezőgazdasági főigazgatóság nevében Owen Jones úr nincs itt, úgy látom. Jó, akkor az ECFIN Papadopoulos úr. Monsieur Papadopoulos. Papadopoulos. Je vous en prie, monsieur. Parancsoljon, uram. A globális átcsoportosításokat illetően pontosan az a probléma, mint az előző tétellel, a 40 a makrofinanszírozási segítségnyújtás költségvetése minden alkalommal a kifizetés nem csak az Európai Bizottság döntésétől függ, az új programokkal kapcsolatban, hanem a meglévő programok végrehajtása is befolyásolja a szükséges pénzek mennyiségét. Az előző években fogadott programok végrehajtásával vannak problémáink, azért, mert egyes kedvezményezettek nehezen tudnak megfelelni minden a bizottság által elfogadott feltételnek. Tehát Szeretnénk a kifizetési előirányzatokat megtartani. Viszonylag kis összegekről van szó Libanon esetében, illetve talán az éveleig még meghozandó döntéseinkre is eh, szükségünk lenne kifizetési előirányzatokra. Így tehát hogyha ezeket az eh, előirányzatokat felszabadultjuk, akkor az a jövő években a költségvetési sor felhasználását nem érinti. Idén még születnek majd új döntések, eh, lesznek majd még eh, főként 2010-ben a pénzügyi igényeink majd jelentősen Köszönöm, hogy az elnök, kérem, hogy maradjanak csendben koncentrálnunk kell, mindjárt szavazásra kerül ugyanis sor. bővítési főigazgatóság nevében ki, ki kíván hozzászólni, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A bővítési főigazgatóság 52 millió eurót ad vissza a kifizetési előirányzatban, mert a kifizetések szerződéskötéseket követnek, és két új tagállamban, illetve Észak-Ciprusban a késedelmek miatt nem tudtunk szerződést kötni. Romániában és Bulgáriában az Európai Bizottság az új tagállamokra eh, bízta a 2006-os fár alapok eh, és az átmeneti időszakban a decentralizált végrehajtás adatát az előzetes bizottsági eh, ellenőrzése, de az ex ante ellenőrzés során bizonyos hiányosságokra derült fény. Az illetett az illető tagállamok pozitívan reagáltak, a bolgár hatóságok azonban másképp reagáltak, mint a román kollégák, ezért az akkreditációt két végrehajtás ügynökség esetében vissza kellett vonnunk. Észak-Ciprussal kapcsolatban, majd kollégám veszi át a szót, ha én befejeztem. Sajnálatosnak kell minősítenem azt, hogy ezeket a projekteket elveszítettük, ugyanakkor van ennek egy pozitív oldala is. Az utólagos ellenőrzést követően levontuk a tanulságokat a tagállamokkal, amelyek a jövőre vonatkozóan nagyon hasznosak lesznek a strukturális, kohéziós és vidékfejlesztési alapok végrehajtására vonatkozóan. Ezt a magyarázatot tudom adni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Most az Étkó nevében. Umkrion úr, itt van. Igen, itt vagyok a hátsó sorban, elnök úr. Parancsoljon. Nos, a főigazgatóságom nevében a kutatási főigazgatóság által elmondottakhoz tudok csatlakozni. A 21-es sor eh, fejlesztéspolitikai eszköz elsősorban pályázatok útján osztjuk szét itt a pénzt, és mint a kutatási programok esetében nehéz mindig tartani a határidőket, megfelelni a határidőket a kiválasztott pályázókra. Ez persze nem kérdőjelezi meg az elkötelezettségünket, megpróbálunk minden megpróbálunk minden számunkra elkövetett előirányzatot lekötni, felhasználni, de nehéz helyzetben vagyunk. Azt hallottam, hogy már van itt valaki a, az Agri főigazgatóságtól, Juan González úr. Igen, itt vagyok, köszönöm elnök úr. Az Agrárfőigazgatóság esetében négy sorról kell szólnunk, ennek 30% ahhoz kapcsolódik, hogy a török végrehajtó eh, hatóságoknak nem tudtunk, eh, csak majd 2010-ben tudjuk a rendelkezésükre bocsájtani az összegeket. A 70%-a eh, ennek az összegnek egy tavaly eldöntött programokhoz kapcsolódik, amelyek nem végrehajthatóak, mert nem voltak helyben kifizető ügynökségek egészen mostanáig. Ez, ez tehát azt jelentette, hogy az előlegek, amelyek elkülönítésre kerültek, illetve az ezen felüli előirányzatok nem kerülhettek felhasználásra. Très bien, je vous remercie. Köszönöm az előadó asszonyhoz fordulok, aki megkapta a kért válaszokat az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságainak képviselőitől a globális átcsoportosítások kérdésében. A képviselők társaim közül valakinek van kérdése? Igen, Helga. Parancsolj, Helga Trüppel. Yeah, thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Két dologra szeretnék visszatérni. A globális energiahatékonyság és energia alap GRF csökkentése. Az előre, a politikánk szerint ugye mindig hangsúlyozni szerettük volna azt, hogy ezt fel kell gyorsítani. A kérdésem ezért az, hogy miért nem, műk, miért nem így működik, miért van itt most csökkenés. A másik pedig egy kisebb, jelentéktelenebb, de érdekes mégis, a, az Euroglobe előkészítő lépései. Az értékelési jelentést olvastam, de aztán tárgyaltam az egyik bizottsági képviselővel a kommunikációs főigazgatóságról. Ő azt javasolta, hogy ez, azt a pénzt, amelyet nem költünk el a projektben, más kulturális kommunikációra használják fel. Most meg azt olvasom, hogy egy millió visszakerült a globális átcsoportosításon belül. Mi ez? Nem értem. Je vous remercie. Qui peut répondre? Köszönöm, ki tud erre a konkrét kérdésre válaszolni az Európai Bizottság képviselői közül. Merci. Köszönöm. Tudok erre reagálni, azt hiszem, méghozzá következő képen a JLF-el, JLF-el kapcsolatban. Többire nem tudok reagálni. Fel sem merül a energiahatékonyság és megülő energiákra elkülönített alap pénzeit nem kívánjuk vissza, nem kívánjuk csökkenteni, nem, de vannak olyan ö, ö, előirányzatok, amelyeket nem tudunk idén elkölteni, mert késedelem van a program előkészületeiben, de alapvetően az alap költségvetése nem változik, és elméletileg időben sikerül is majd végrehajtani. Köszönöm, Juttának adom meg a szót. Also, wir haben jetzt noch eine Frage Egy kérdés maradt még nyitva, ez Helga második kérdése. Mi van a Globe pénzeivel? Amiket a kulturális célokra nem költöttek el. Tud valaki erre választ adni most, vagy Oui, Monsieur le Président, là, là aussi il s'agit des, des crédits, des paiements, donc... Euh, Igen, elnök úr, a kifizetési előirányzatok esetében egész egyszerűen eh, arról van szó, hogy a kifizetés menetrendjén változtattunk kissé. A kötelezettségvállalási előirányzatok nem változnak, ez a fő oka tehát ennek. kérem, hogy írásban küldjenek az érintett főigazgatóságok önöknek választ. Köszönöm az előadója szó ismét. Meine, meine Schluss... Következtetéseim a, a következők. Természetesen nekünk, illetve az Európai Bizottságnak el kell végre érni, hogy a mi akaratunkat jobban érvényesítse. Ennek ellenére azt javaslom a kollégia, kollégáknak, hogy a globális átcsoportosítást ma így fogadjuk el. Bien, je vous remercie. Alors, qui est pour ce virement? Jó, köszönöm szépen. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene? Tartózkodás. Egy, kettő. Két tartózkodás. Nagyszerű. Jó, a globális átcsoportosítást akkor elfogadtuk. Most pedig a bizottsághoz fordulok. Az előadó asszony által elmondottakkal kapcsolatban is. A Költségvetési Bizottság rendkívül sajnálja azt, hogy az év végén globális átcsoportosítást ráadásul ilyen léptékű globális átcsoportosítást kell, hogy felülvizsgáljon, és van egy olyan csokor is, amit már nem fogunk tudni megnézni. És mindez rendkívül kellemetlen helyzetbe hoz minket, a óriási a dilemma. Vagy az ellenőrző munkát, a politikai ellenőrzést komolyan vesszük, tehát vagy mi vagyunk a költségvetési hatóság, és ezt ellenőrizzük, de akkor az egészet ugye el kell halasztani. Vagy pedig gyorsan végezzük a munkát, és akkor az egész felületes, azaz komolytalan. Az elmúlt évben már tudom, tudjuk ugye, hogy így kellett, hogy eljárjunk, hiszen semleges időszak is volt, a parlamentnek újra össze kellett állnia, sok módosítás volt sok változás. A bizottságon belül is voltak a hierarchiában strukturális változások, de most már a következő évről van szó. A következő évben pedig már mégiscsak tartsuk fenn magunknak azt a lehetőséget, hogy a túl későn beérkező átcsoportosításokat utasíthassuk el. Legyen gyorsabb a munka. Tegnap a határozat tervezetnél is, amikor szavaztunk, elmondtuk, hogy egyszerűen nem lehet az, hogy állandóan pótköltségvetéseket kérnek, és az átcsoportosítási kérelmek is későn érkeznek be, ez nem megfelelő költségvetési fegyelem. Nem elfogadható az, hogy a költségvetésről egy csomó módosítóval együtt szavazunk, és aztán meg kell, hogy állapítsuk, hogy folyamatosan tucatnyi eljárást kell még rövid távon elfogadni, hogy az eredet, és az eredeti költségvetést módosítani. A következő tehát a javaslatom. A hátralévő átcsoportosítások megtárgyalását napoljuk el. Köszönöm Juttának a munkáját, és azt javaslom, hogy térjünk át a 11-es napi rendi pontunkra. És kérek csöndet a teremben. Anna jelentkezik, tessék. Elnök úr, ha jól értem, a Foglalkoztatásügyi Bizottság már szavazott erről. Figyelmen kívül hagyva a mi véleményünket, elmerült át bennem, hogy mit tehetünk ez ügyben. Talán nem elfogyott a türelmük, és nem tudtak ránk várni tovább. Igen. Igen. A 11-es pont ügyében tegnap kellett volna szavaznunk, ez az én hibám volt. Tegnap kellett volna ezt napirendre tűzni, ezt a szavazást. Me a kulpa. Gyak költségvetési bizottság tagjai számára ugyanakkor mégis praktikusabb, hogyha egyszerre szavazunk a második, az ülés második eh, napján. Mégis kivételt kellett volna tennünk, tegnap kellett volna szavaznunk, hiszen akkor az illetékes bizottság meg tudta volna várni a mi szavazásunk végeredményét, a mi véleményünket. Ugyanakkor felvettük a kapcsolatot a az illetékes bizottság előadójával, és a 11-es, 12-es napirendi pontokkal kapcsolatban, amelyek egyébként egymáshoz kapcsolódnak, hiszen ez egy mikrofinanszírozási programra, európai mikrofinanszírozási programra e, irányuló kezdeményezés vagy javaslat, és nyilván a mikrofinanszírozási eszköz kihatása lesz a progress alapra is. Lássuk most a jogalap, jogi alap kérdését. Első olvasatban, a költségvetés első olvasatában azt az álláspontot képviseltük, hogy az európai mikrofinanszírozási eszköz létrehozásának alap célja az, hogy a kis és középvállalkozások kockázatmegosztáson alapuló új finanszírozási lehetőségekhez jussanak. A tagállamokon belül ezek már működő dolgok, ezek a fajta mikrofinanszírozási eszközök, és jó ötletnek tűnt egy európai szintű ilyen eszköz létrehozása. 100 millió eurót különítünk el erre egy négy éves időszakra. És ez a fajta finanszírozás a pénzügyi keret 1A címe alatt e, kerül majd kifizetésre, illetve egy része a Progress alapon belül. Az Európai Parlamentben jóvá hagytuk kettő új költségvetési sor létrehozását. Az egyik eh, az operatív költségekre, a másik pedig vagy az eh, administratív költségekre. 37,5, illetve 250 eh, millió összeget szavaztunk meg e, erre, természetesen a jogi alapkérdésének tisztázásától tettük ezt függővé, és így került a 2010-es előzetes költségvetés tervezetbe. Egy módosítót szeretnék ezzel kapcsolatban tenni. A pénzügyi e, éves szinten az éves költségvetés részeként fogjuk eldönteni az erre vonatkozó finanszírozást. A mikrofinanszírozási eszköz nevét is érdemes lenne megváltoztatni, hiszen ez most már nem egy progress eszköz, hanem egy európai pénzügyi eszköz, ami összefügg azzal a megjegyzéssel, amelyet az új 2010-es költségvetésben létesítendő költségvetési sor létrehozásához fűztünk. Ami pedig e, azt illeti, hogy ez milyen következő, következményekkel jár majd a Progress programra nézve, a program teljes költségvetését 243 és 250 milliós összegeket kellene újra visszaállítani a 2007 és 2013 közötti időszakra. Az Európai Bizottság 100 milliós csökkentést javasolt, én az eredeti összegek visszaállítását tartom helyesnek, és egyébként a mikrofinanszírozási eszköz teljes egészében a progress alapból lenne finanszírozva. Az első olvasatban tehát ezek voltak a módosítások, javaslatok. Van erre vonatkozó kérdése valakinek? Úgy látom, hogy nincsen akkor szavazhatunk két véleménytervezetben egy, együtt mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk ezeket. Meggyőző többséggel, ahogy N. Jensen is javasolta, megpróbáljuk legközelebb biztosítani, hogy hivatalosan elfogadjuk a hivatalosan is szavazzunk erről. Ahogy említettem, az illetékes bizottságnak informálisan kommunikáltuk a véleményünket, de hát egy formális hivát elkövettünk, legközelebb nem fordul ez elő. Most átérhetünk eh, a Barbara Matera eh, véleményre. Az önkéntesség európai éve 13-as napi rendi pont, keresem az előadónkat, később fog megtisztelni, nem? Matera eh, asszony az önkéntesség Európai évével kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr! Úgy vélem, hogy a 13 valóban szerencsés szám lesz ebben az esetben. Ahogy az elnök úr is említette, engem jelöltek ki e véleményelőadójának. 2011 az önkéntesség Európai éva, éve lesz. A tagállamok e, regionális és helyi szervét, illetve a civil szervezeteket próbálunk e, próbáljuk segíteni majd, és megpróbáljuk megteremteni a kellő feltételeket ahhoz, hogy az önkéntesség Európa szerte kiteljesedhessen. Az Európai Bizottság egy 6 millió eurós kötelezettségvállalást javasolt a kifizetésekre ugyanekkor összeget a 2011-es költségvetésben. Az 2010-es előzetes költségvetési előirányzatban egy új költségvetési sort javasolt. 15067-es számot viseli ez, ebből finanszíroznák a önkéntesség európai évének előkészítését. 2 millió kötelezettségvállalás és 1,2 millió kifizetés volt az eredeti terv. Az Európai Parlament az első olvasatban elfogadta ezt az előkészítő költségvetési sort, és 1 millió euróval növeltem mind a kötelezettségvállalási, mind a kifizetési eh, előirányzatokat. Így tehát 3 millió lenne a kötelezettség, kötelezettségvállalási előirányzatok és 2,2 millió a kifizetési előirányzatok a 2010-es költségvetésben. Ez az előkészítésre fordítódna. A Kulturális Bizottság módosítóit illetően van egy, amely azt mondja ki, hogy az Európai Bizottság által javasolt 6 milliót 10 millióra kellene emelni, a 2011-es költségvetésnél járunk, mert úgy érzik, hogy ez kevés lenne ez a pénz, ami bizonyos kezdeményezések hatékonyságát aláshatja. Én azonban személy szerint a következőt javasolnám. A társfinanszírozás, társfinanszírozási szabályon kellene változtatni, jelenleg ugyanis 80%-a finanszírozható, a teljes finanszírozható, meg visszatéríthető költségnek. Én a 80%-ot 75%-ra változtatnám. Ennyit szeretném volna elmondani. Köszönjük az előadónak, mondja az elnök. Salvador Garriga. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. A módosításokhoz. Először is a társfinanszírozási mértékkel kapcsolatban. A társfinanszírozás lehetőségét úgy kívánjuk módosítani, hogy több szervezet vehessen tehát részt, lehessen több szervezetet a közösségi forrásokból támogatni. Ez persze nagyon szépen hangzik, de nem vagyok biztos abban, hogy a bizottság, illetve a kulturális szakbizottság is ezt a véleményt képviseli, hogy csökkentsék ezt a az arányt. Lehet, hogy más programokra is gondolnunk kell. És hogyha a társfinanszírozási részt csökkentjük, akkor eh, és több szervezet lesz eh, a kedvezményezett, több pénzt kap, több szervezet, akkor, akkor meg kell ezt is fontolnunk. Tehát a szervezeteket meg kell megkérdeznünk, mert elképzelhető, hogy a, társfin, a, a, a programok társfinanszírozása így veszélybe kerülhet. Hogyha megy, akkor támogatjuk, de hát ezt mindenképp ellenőrizni kell még. Aztán eh, a kulturális szakbizottsággal szemben vannak eh, a programok összfinanszírozásával kapcsolatban pontok, ahol véleménykülönbség van. A költségvetési kérdésekben eddig az a tapasztalat, hogy mindig meg kell fontolni a következőt. Hogyha az illetékes bizottság egy olyan összeget javasol, amely sokkal alacsonyabb, akkor a jövőben ez mindig nehézséget okoz. Ezért már tényleg eh, kollégát eh, azt kérem, hogy újra tárgyaljon a Kulturális Bizottsággal, mert eh, lehet, hogy eh, világosan megmagyarázzák. Az akciók előkészítése, a 2000-es intézkedések eh, előkészítése már 3 milliót vett igénybe, és akkor a 2011-es költségvetésből kell a hátralévő 6 milliót venni de nem lenne jó, hogyha már most megelőznénk ezeket a problémákat, és a 2011-es költségvetést ettől mentesítenénk, és így nem kellene bajba kerülnünk akkor. Tehát elvileg mehetne, csak ellenőrizni kell. Köszönöm szépen, Kárváló asszony a következő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Elnök, az, elnök úr, én is a társfinanszírozási arányról szeretnék beszélni. Az eredeti százalék ugye 80 százalék, a bizottság 80 százalékot fizetne, és most a javaslat más, 65 százalék. Ez azt jelenteni, hogy az intézmények sokkal nagyobb ráfordítást kellene, hogy biztosítsanak. Tehát a, maguknak a szervezeteknek sokkal nagyobb összeget kellene saját maguknak finanszírozni. Más közösségi programoknál viszont a tendencia ennek az ellenkezője volt. A strukturális alapok programjainál például, vagy az Európai Szociális Alapnál az volt a tendencia, hogy a lehető legnagyobb mértékben próbálják az érintett szervezetek társfinanszírozási részét, mert a jelenlegi gazdasági körülmények ezt egyre kevésbé tennék lehetővé, a társfinanszírozást. Tehát úgy gondolom, hogy meg kellene néznünk, hogy maguk az érintett szervezetek milyen nehézségekkel szembezős, szembesülnének, hogyha az új társfinanszírozási arányban kellene részt venniük a 35%-os költségfedezés nehézséget okozhatna, és ezt figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Balcán asszony. Grazie. E, Concord. Igen, köszönöm szépen. Opportunità di non inasprire la quota di partecipazione. Szerintem helyes, hogyha ezt az arányt, különösen a válságos időszakban nem változtatjuk, nem csökkentjük. Az önkéntes szektor amúgy is pénzszűkével küzdik. Meg kellene néznünk, hogy a források esetleges kedvezményezetjeit úgy, kedvezményezetjeinek a körét úgy bővítsük, hogy a felső határt próbáljuk megcélozni, és pontosan a források felosztásánál, amikor beszélünk a nemzeti koordinátorokkal, akkor, akkor nem volt teljesen világos az, hogy a forrásokat pontosan hogyan osztják fel a közvetlen részvételnél. És eh, a nemzeti koordinátoroknál az elosztási kritériumok sem világosak. Ugye általányról is beszélnek, és aztán eh, ez, ennek ellentmond az, hogy a tagállamok projektjeiket meg kell, hogy fogalmazzák, és el kell, hogy lássák forrásokat. Köszönöm szépen, nem kér más szót a bizottság részéről. Valaki szeretné -e véleményt formálni? Parancsoljon, asszonyom. Kérem, mutatkozzon be. főosztályvezető helyettes az Oktatás és Kulturális Főigazgatóságból a, hozzánk tartozik az önkéntesség éve projekt. Hogy hangsúlyozzam, hogy a mi szempontunkból a javasolt e, emelés e, üdvözlendő. Ez az egész kedvezményezésnek a sikerét hatékonyságát növelheti, nemzeti nagy programokat is jobban végre tudunk így eh, hajtani, ami pedig a társadalmi inszorozási arányt illeti, a 80 a nemzeti koordinációs testületekre vonatkozott volna, akiknek a fő feladata az, hogy tájékoztatási információs kampányt folytassanak nemzeti szinten. Ezek testületük számára 2,7 millió euróról beszélünk, de ha elosztjuk ezt 27 felé, akkor nincs nagy pénzekről szól a tagállamok esetében, ezért e, fix összegekre hivatkoztunk, hogy legyen egy olyan minimális összeg, ami a legkisebb tagállamokban is lehetővé teszi, hogy a megfelelő tájékoztatásra sor kerüljön. A 80 százalék tehát nem a maguknak a projekteknek a finanszírozására vonatkozott volna, az alapelgondolásunk az volt, hogy a civil társadalmi projektek, amelyek az Európai Önkéntesség évéhez kapcsolódnak, például az élethosszig tartó tanulás, eh, vagy európai eh, polgár, eh, közpolgárság, és így tovább hogyha 4 millióra is növekszik az összeg, akkor ez lehetővé teszi azt, hogy konkrét projekteket is finanszírozzunk az egész év kezdeményezésén belül, természetesen erre vonatkozóan eh, a társfinanszírozási szintről hajlandóak vagyunk tárgyalni. Alacsonyabb társfinanszírozási eh, arányjal többen is kaphatnak a pénzből, többen is támogatáshoz juthatnak, ugyanakkor nagyon fontosnak eh, tartjuk, hogy megfelelő eh, láthatóságot kapjanak a legnagyobb nemzeti programok. Köszönöm szépen, pontos volt a válasz. Salvador úr kért szót. Köszönöm, igen, elnök úr. Az Európai Bizottság képviselőjét meghallgatván marad bennem egy kérdés amelyre szeretném. Hogyha választ adna, ha 6-ról 9 millióra emelkedne ez az összeg, hiszen 3 millió lesz előkészítésre, és ugyanakkor csökkentjük a társfinanszírozási arányt. A bizottság véleménye szerint ez lehetővé teszi majd, hogy több szervezet is támogatásban részesüljön, hiszen ez volt az alap gondolatunk, ezért kívántuk csökkenteni a társfinanszírozás arányát. Szeretném, hogyha erre reagálna. Madam. Parancsoljon, hölgyem. Nem hallottam a kérdés elejét, mert a kollégámmal ö, ö, egyeztettünk, de ha jól értettem, azt kérdezte, hogy minél több mindenki támogatásra nem, mondja az elnök. Gariga úr kérdése az, hogy az ön véleménye szerint egy 65%-ra csökkentett társfinanszírozási rátával előnyebb, tehát előnyöket láthatunk-e, vagy pedig nem? If if the change to the co-financing ha a társfinanszírozás arányát nem egészíti ki egy költségvetés kiegészítés, akkor elméletileg több szervezet részesülhetne a támogatásban, mert a 2,7 millió nemzeti koordinációs testületeknek jutna. Ez nem tesz ugyanis lehetővé, hogy a projekteket közvetlenül támogassunk. Ez csak magát a tájékoztatási kampányt finanszírozná. Tehát 80%-ot javasoltunk, hogy biztosítsuk, hogy ezekre a tájékoztatási kampányokra sor kerüljön, de a 2,7 milliót elosztjuk 27 tagállamra, és figyelembe vesszük a méretbeli különbségeket, akkor a visszanemtérítendő támogatás 20 tagállam esetében kevesebb, mint 20 ezer euró ezt tovább csökkenteni nem tartjuk jellemésnek, mert akkor a, ezek az összegek túlságosan kicsik lennének ahhoz, hogy valódi hatást elérjenek. Jó, akkor most már ö, világos. Tehát van egy minimális összeg, amely, vagy tömeg, amely ö, azt jelenti, hogy egy bizonyos küszöb alatt nem érdemes egy ilyen mechanizmust bevezetni. Na most akkor a 80 vagy a ö, kevesebb százalék, ö, azt jelenti, hogyha csökkentjük a finanszírozási arányt, akkor a kedvezményezetek száma is csökken, hogyha 45%-ban, mivel a 45%-ban finanszírozni tudó intézmények száma kevés. Parancsoljon még, asszonyom. Hogyha megengedik, akkor tisztáznék valamit. Korábban azt mondtam, hogy üdvözlendőnek tartjuk a költségvetés növelését, de hagyd tegyem még azt hozzá, hogy mi 6 milliót javasoltunk. Szerintünk ez elég ahhoz, hogy megfelelő információs, kommunikációs, tájékoztatási tevékenységet folytassanak a tagállamok. A meglévő közösségi programokon keresztül az országok határokon átnyúló programok finanszírozhatóak, de ha a költségvetés növelését elfogadják, akkor fel tudjuk a nemzeti nagy programokon keresztül használni jól ezt a pénzt, de az eredeti javaslatunk 6 millióra vonatkozott, nem mi változtattunk a véleményünkön, mi csak azt mondjuk, hogy ha a parlament és a tanács úgy dönt, hogy bőkezően megnöveli ezt az összeget, akkor mi ezt fel tudjuk használni, el tudjuk küldeni. Jó, tehát akkor a, nem áll szemben azzal, hogy több pénzt adjanak, hogyha szükséges. A jelentéstevő levonja a következtetéseket, ebből az eszmecseréből. Ugyanakkor emlékeztetnék arra, hogy ma nem szavazunk ezzel a jelentéssel kapcsolatban, hanem november 16-án, és a módosítások benyújtásának a határideje, ezt azért mondom, hogy a különböző javaslatokat megalkathassák, tehát a hatodikán jövő, holnap délig lehet benyújtani a módosítási indítványokat, és 16-án szavazunk. Akkor most bezárja ezt az eszmecserét a Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel először tudtam az véleményemet benyújtani, ezen még tudok mit dolgozni, figyelembe vettem a kollégáknak a megjegyzéseit, és a bizottságnak a véleményét is, és azt hiszem, hogy az elkövetkezendő hetekben lehetőség nyílik arra, hogy még dolgozzunk ezen a, az anyagon. Mint mondtam, nagy jelentőséget tulajdonítok ennek a véleménynek, mert az önkéntesség a különböző tagállamban nagyon fontos. Ahogy kollégáink is mondták, egyik kollégánk, amikor a válságra utalt, a gazdasági válságra és az kilábalásról az egyes országok esetében. Azt hiszem az önkentesek azok lökést adhatnak a talpraállásnak a különböző tagállamokban, és be tudjuk a helyi és a regionális hatóságokat vonni, és a civil társadalmat is. Ezért nagyon fontos ezzel a véleménnyel törődni, és az elkövetkezendő napokban új információt fogok rendelkezésre bocsátani azzal kapcsolatban, amit ma hallottunk. Elnök, köszönöm szépen Matéra asszonynak. Köszönöm Lewandowski kollégának, hogy ha e- megengedte, hogy Mátere asszony előtte szóljon, ugyanis neki kellett volna előtte szólni, de nagyon udvariasan átadta a lehetőséget Barbarának. Most akkor viszont joga van a többi intézmény átcsoportosításával kapcsolatban szólni. Ez a tízes pont, és egyesével vesszük az átcsoportosítási terveket Lewandowski kollégával. Először a 13-assal kezdjük. Pontosan, köszönöm roppant érdekes része ez az eljárásnak, amely az interneten is fogható. Nyilván sokan érdeklődéssel követik az ülés ezen részét, de megpróbálom rövidre fogni. 95 ezer euró. A tolmácsok tájékoz, tolmács képzéssel kapcsolatos tájékoztatásra 2000 ez konkrétan egyébként a többnyelvűséggel függ össze. 2009 volt az első év, hogy ez szerepelt a költségvetésben, ezért támogatom ezt 2010-re is. Kívánom. Jó, kiszavaz mellette. A C13-asnak köszönöm, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk az C14-es jön. C14. C14-es átcsoportosítási kerelem az asszisztensek eh, eh, orvosi vizsgálatainak költségeit fedezi. Több mint 700 eh, akreditált asszisztensünk van, pedig 700-ra fogadtuk el az eredeti összeget. Tehát az sok új több mint 800 új asszisztenssel, ez a megnövekedett orvosi vizsgálati költségkeret teljesen indokolt. Még egyszer mondom, 800 új akreditált asszisztens mellett támogatom ezt. Köszönöm. Hogyha jól értem, akkor a parlamenti alkalmazottak körében lesz az akreditált asszisztensek kategóriája, akiknek egy orvosi vizsgálaton kell átesniük az akreditációt megelőzően remélhetőleg ez a többi kategóriára is alkalmazható, bár a képviselőkre sajnálatos módon nem. Így kell igazán takarékoskodni, tehát ki támogatja ezt a módosító indítványt, átcsoportosítás kell mellette, ellenek ki van, tartózkodik-e valaki, elfogadottnak tekintjük. Áttérünk a C16-osra. Igen, erről már beszéltünk, elnök úr, az adminisztráció arra kért bennünket, hogy adjunk több pénzt a takarításra és karbantartásra. Az influenza megelőzését szolgáló intézkedések keretében. A takarításra nem akartunk eredetileg pénzt adni, csak ilyen új szerekre, fedőtlenítő szerekre, de nem lenne szabad, hogy minket hibáztassanak egy esetleges influenza járvány kitöréséért. Ezért, mivel csökkentették 400 96 ezer euróról a takarításra kért extra finanszírozást, és mivel csökkentették is az összeget, így támogatom. Kiváló. Akkor követjük az ön gondolkodás, mondja, az ön által elmondott érvelést. Bocsánat, Lewandowski úr, még valamit szeretne hozzáfűzni? Igen. Ami a tisztító termékeket illeti, ezek nem oltóanyagok, éppen ez aggaszt engem mert valószínűleg majd oltóanyag beszerzésre is kapunk majd elcsoportosítási kérelmet. Nem ezek tisztító, fertőtlenítő termékek, az oltóanyagok pedig e, e, hiányzik, pedig más intézményekben már látjuk ennek jelét. Köszönöm. Akkor tehát kizárólag tisztító termékekre vonatkozik ez. Ki támogatja a C16-os elcsoportosítási kérelmet? Köszönöm. Ki van ellene? Helga ellenzi. Tartózkodik-e valaki? Egy tartózkodás mellett elfogadtuk. A C17-es esetében nem szavazunk. Halasztjuk a szavazást, mert a TREV 1-es épület esetleges megvételéről van szó, és ez, ezzel kapcsolatban további információra van szükség. És C18-asra jött tovább az előadó. Nem vagyok benne biztos, hogy ez megint csak takarítás és karbantartás. Nem tudom, hogy az adminisztráció mennyire ragaszkodik ehhez. A C16-osat elfogadtuk, nem értem, hogy akkor miért kellene megint még további takarítási költségekre pénzt adnunk, bár látom részben azok indokoltságát ennek. Az elnökség irányába az első kérdés, hogy még mindig tartják ezt a kérelmüket? Látom, bólogatnak, még mindig kell a pénz. Elnök úr, elnök, kérem mutatkozom be. Én az Európai Parlament kétség, költségvetési egységének a igazgatója vagyok. Lewandowski úr azt javasolta, hogy ezt az átcsoportosítást vonjuk vissza, e, ugyanis a benyújtása és a mostani időpont között e, egy biztosítási pályázat is volt, amely kevésbé drága biztosítást tesz lehetővé, és takarítási intézkedéseket is érint, és az évvége közeledik nagyon gyorsan, és ezért nem lesz szükség ezekre a plusz összegekre. Jó? Tehát az a csoportosítási kérelmet visszavonják. Akkor mossuk a kezeinket. Akkor nézzük a C19-est. Technikai kiigazítás ez tulajdonképpen a képviselők jogállásával kapcsolatos, mert az előzetes várakozásokhoz képest másképp alakult a valóság. Július 11-én kezdődött az új parlamenti ciklus, ezért egy nappal korábban, 15-én teljes hónapra kapták a képviselők a havi illetményüket, nem csak fél hónapra. Ha 15-e után kezdődött volna a ciklus, akkor csak fél havi illetményt kaptunk volna, így tehát, mivel 14-én kezdődött az új parlamenti ciklus, így eh, jogosultak vagyunk egy egész havi illetményre július hónapra, ezért kell egy technikai jellegű kiigazítást elvégeznünk illetve az újból meg nem választott képviselők vártnál nagyobb száma is újabb kiadásokkal jár, hiszen ők három hónapon keresztül jogosultak a, a, ezekre az összegekre. 247 ezer euróról van szó. Mivel 11-én kezdtünk, mindannyian örülünk az plusz pénznek, természetesen nem ellenezzük ezt. Ez tehát, az, ez tehát az előadó javaslata. Hogyha intézmények között lehet ilyen átcsoportosítást lehet, lehetne ilyen átcsoportosítást eszközölni, akkor az európai gazdaság felindítő csomagra ezt felajánlhatnánk ezt az összeget, de mivel ez nem lehetséges intézmények között átcsoportosítani, ezért csak így tudjuk ezt a pénzt hasznosan felhasználni. Ki van mellette? ellene tartózkodik. Elfogadtuk hát az átcsoportosítási kérelmet. Így e, egy teljes havi pénzt e, kapnak a képviselők júliusra. C20-as a következő? Nem, C21-es kérelem. This is more or less of the same nature, but... Ez nagyjából ugyanaz, de ez csak kiigazítás. A feltételezés az volt, hogy a 2,1 legyen a kiigazítási arány, de az éves kiigazítás miatt a 3,6 alapon jártunk el, és ennek a átcsoportosítási kérelemnek itt van a módosított verziója is, mert a korábbiban hibásak voltak a számok. Most 7 millió az átcsoportosítás értéke, és a kiigazítási ráta, illetve a, az alkalmazottak bére és juttatása 3,6 százalék. 3,6 százalék, ugye az eredeti javaslat az hibás volt. Ez is a technikai kiigazítás jellegű. Köszönöm szépen jelentést, Tevő úr. Ez technikai kiigazítás, amelyet elfogad az jelentéstevő, kipszavaz mellette. Köszönöm. Ellene? Egy tartózkodás, elfogadtuk. A nézzük az C21-est. Ez egy kicsit furcsa. A politikai frakciók ülésén ugye már tárgyaltunk, és volt egy névtelen anonim csoport, amely meghaladta az ülések számát, illetve az ülések arányát. Kettő a kótán felül volt. Nem tudom, hogy az én frakcióm volt-e, vagy másé, de semleges vagyok most, és azt mondom, hogy ez így most furcsa, hogy hogy lehet a politikai frakció ülést megtartani, ha nincs rá pénz. Nem tudom. nem sok, persze 120 ezer euróról van csak szó, de hát eh, az indokolás egy kicsit furcsa. Az egyik politikai frakció plusz két ülést tartott a kijelölt kvótán felül. Úgyhogy ezt nem... Hát ha csak nincs további igaz, tehát indokolás, akkor nem igazán tudom, hogy ez hogyan történhet. Nem tudom, hogy milyen csoport, melyik frakcióról van szó, anonimként jelenik meg. Köszönöm szépen, Vladimir Blanka két Köszönöm szépen, elnök úr, teljesen egyetértek Lewandowski úrral. Nem tudom, hogy az én frakcióm volt-e, vagy egy másik, de nem csak az ülések számáról van szó, hanem az ülések helye is abnormális volt, tehát nem volt a szokásos a három városon kívül, tehát nem Strasbourg, Luxemburg, Brüsszel volt, ezért, hogyha a frakciókat kötő szabályokról már szavaztunk, akkor azokat tartsuk is be. Hogyha valaki egy frakció ülést e, kereteken kívül kíván megtartani, akkor azt ne fizessük. Köszönöm az előadónak. Uh, Én azt nem tudom, hogy hogyan lehetett ezt megcsinálni, hogyan lehetett kockáztatni az ülést anélkül, hogy pénz lett volna a frakció számára biztosítva. Uh, Köszönöm szépen. A jelentéstevő tehát azt javasolja, hogy halasszuk el a szavazást egészen addig, elhalasztjuk, amíg nem kapja meg ezeket a kiegészítő információkat. C23. Ez most az utolsó dolog a, a, az épülettel kapcsolatban, de hát nem tudom, hogy ez is technikai kiigazítási jellegű, több speciális helyzet van a mozgáskorlátozottak épület megközelítése felnőttek gyermekek számára biztosítható, tehát egyfajta műszaki kiigazítás 3,6%-os aránya való kiigazítás, különleges intézkedések szükségesek, ebben segíteni kell. A módosított kérelem ott van önök előtt, mert hívásak voltak a számok, 2 millió 550 ezer euró összesen az átcsoportosítási kérelem, annak érdekében, hogy fogyatékosok is megközelíthessék az épületet, de a módosított verzió alapján. Köszönöm, köszönöm szépen. Tehát a C23-as módosított változatáról szavazunk mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket. Köszönöm. Ellene. Senkő, Tartózkodás. Elfogadtuk. Jó, az volt a parlamentnek költségvetése, most pedig a számbevőszék következik. Ne felejtsük el, hogy igen, súlyos, jelentős átcsoportosításról van szó, több mint 30 millió euróról, ami most hátra maradt. A számvevőszék van itt előttünk, és ez megint egy nagyon egyszerű csoportosítás. Kettőt, ö, ö, amit a bizottság, a tanácsnak is elnézést el kell fogadnia. 37 ezer euró, és pusztán technikai jellegű kiigazításról van szó in favor. Donc, ce virement demande... Tehát a számvevőszék ezt az átcsoportosítást kérte, a jelentéstevő mellette van, ki szavaz mellette, kérem emelzék fel a kezeket ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az ombudsmannel kapcsolatban egy zárcsoportosítást kértek, ez viszonylag kis intézmény. Az átcsoportosításokkal kapcsolatban itt igazából megtakarításokról van szó. A, a szolgálat felvétele és leadásával kapcsolatos 80 berendezésről mintegy 42 ezer euró értékű átcsoportosítást jelent, ez az 7 laptop vásárlása. Mivel a, az ombudsman általában a, nagyon pontos a költségvetésben is, ezért úgy gondolom, hogy a szoftverek és a számítástechnika miatt támogassuk ezt. Köszönöm. A jelentéstevő mellette van. Kérem, kiszavaz mellette. Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Van egy utolsó, a régiók bizottságától. Ez a négyes szám. A transfer értéke 30 ezer euró. Alapvetően a megtakarítások, szociális jólét, kisgyermek, napközi otthon költsége a 22-es cikk alá tartozik, semmiféle ellenvetésem nincsen ezzel kapcsolatban. A fejezeten belüli megtakarításokról van amúgy is szó. Képzés, ezt senki sem ellenzi, hogy még több képzés legyen. Köszönöm. Itt a 23-as cikkről van szó és a jelentéstevő azt javasolja, hogy ne legyenek ellenvetásaink. Ki gondolja ugyanígy, tehát ki szavaz mellette, kérem emeljék fel a kezeket, ellene, egy ellene, tartózkodás, így nincsen ellenvetés, tehát elfogadtuk. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Most akkor visszatérhetünk a 14-es pontra a vegyi anyagokkal foglalkozó Európai Ügynökség. Nem tudunk róla szavazni ma, mert nem e, nincs kész az, a jelentéstevő, és nem is igazából jelöltük ki hivatalosan. A Helsinki ügynökséget valaki képviseli itt a teremben, magas szinten parancsoljon. Azt kérnénk öntől, először is köszönjük, hogy eljött. Tehát azt kérnénk, hogy magyarázza el nekünk, hogy miért szükséges ez az értesítés. És akkor eszmecserét folytatunk erről. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Röviden akkor elmondanánk, hogy hogyan gondolkozunk ez ügyben. A vegyi, anyagügynökség székhelye Helsinki-ben található, ahol béreljük az épületet a belvárosban idén-nyáron. Tájékoztattak bennünket, hogy az épületben működő kiskereskedő beszünteti tevékenységét, üzleti tevékenységét, érdeklődésünket fejeztük ki az iránt, hogy átvennénk az épület ezen részének a bérletét, a következő okokból, folyamatosan növekvő ügynökségről van szó, az elkövetkezendő két évben is egyre növekszik majd az alkalmazottak száma, újabb és újabb irodákra van tehát szükségünk. Ezen kívül az egész épületet el tudjuk foglalni, mert biztonsági szempontból is sokat javítana a helyzetünkön, hiszen jelenleg egy bolt tulajdonossal osztjuk meg az épületet, ami biztonsági kockázatot is jelent. Ha miénk az egész épület, egyedül béreljük, akkor ez megoldódik, ráadásul egy plusz üléstermet rugalmasan tudunk használni, és jövőre, amikor a határidők lejárnak, akkor ez lehetőséget adna számunkra, hogy átmeneti alkalmazottakat is felvegyünk az utolsó hónapokban. Mivel más lehetőségeket is vizsgál a tulajdonos, úgy véljük, hogy kivételes eh, alkalom ez arra, hogy eh, épületpolitikánkat hatékonyan folytassuk, és hogy megfelelően helyezzük el az alkalmazottainkat. Mérnökökkel, építészekkel is konzultáltunk ez ügyben, hogyan lehetne átalakítani ezt a területet irodákká, egy független uh, ingatlan konzulenssel is felvettük a kapcsolatot, és azt javasolták, azt mondták nekünk, hogy jó megoldás lenne, hogyha az épület maradék részét is bérelnénk, bér, letbe vennénk, bérbe vennénk, valamivel az átlag nézetméter díj valamivel alacsonyabb lenne, mint most. Ez a Helsinki eh, piac eh, átlagárakhoz is eh, jól viszonyul, és jóval olcsóbb lenne, mint hogyha valahol máshol kellene a többi újabb alkalmazottakat elhelyeznünk. Van még valami, amit úgy vélem, hogy tisztázni kell. Az négyzetméter ár 23,30 euró 35 centről beszélünk, ez a bérleti díjat tartalmazza, illetve a 20 évre vetített felújítási költségeket is, csak hogy tisztán lássunk ez ügyben. Azt is, hogy hangsúlyozzam, hogy a 4,9 milliós átalakítás felújítási költség a 2009-es költségvetésbe beépíthető, és semmiképpen sem lenne a 2010-es költségvetésünkre kihatással sem a kötelezettségvállalási, sem a kifizetési előirányzatokra, ami az ECA likviditási helyzetét esetleg negatívan befolyásolhatná. Tehát ilyen negatív hatásról jövőjös költségvetés esetében nem beszélhetnénk. Honnan származna erre a pénz? A túlzott fizetési becslés, tehát a túlbecsült fizetési előirányzatokból megtakarított pénzekből lehetne ezt finanszírozni, finanszírozni nem volt az, e, nem álltak rendelkezésünkre eredetileg e, adatok, így nehéz volt megbecsülni e, a várható fizetési költségeket, bérköltségeket, így túlbecsültük magunkat, ebből maradt pénz, ami a költségek nagy részét fedezni. Ha szükséges, akkor más projekteket is hátrébb tudnánk esetleg sorolni a prioritások között, mert ez egy valóban kiváló és egyszeri lehetőség arra, hogy az ügynökség iroda és épület gondjait egyszer mindenkorra megoldjuk. Ez lenne hát röviden az indoklás, hogyha vannak még kérdéseik, akkor szívesen válaszolok azokra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Salvador Garriga kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeret, ugye a jövő héten szavazunk erről. Ami most van, az csak konzultáció a 179-es cikk értelmében. Egy cikk értelmében viszont két kérdést kell megvizsgálnunk. Elvileg nem, nincs semmi ellentmondás ebben a kérelemben, ami a vegyi anyagokkal foglalkozó ügynökség terjesztett be. Mégis a jövő héten szavazunk erről a kérelemről, mint mondtam, ezért kicsit többet szeretnénk tudni a négyzetméterekről. Hogy hány négyzetméterrel kívánják növelni az irodaterületet a bérleti ár az általános Helsinki piaci árakkal összevetve biztos vagyok abban, hogy megfelel, hogy ez piaci ár, de szeretnénk azért számokat látni. És fontos lenne, hogyha elmondaná a képviselő, az ügynökség képviselő előttünk a bérleti díj és a helyreállítási díj közti arányt, és ez mutat, ez ugye még nem elég világos a kérelemben, szeretnék további részleteket látni. És az összesített költségek cím is, tehát a helyreállítási és a bérleti díj, az új épületrész bérleti díja. ami aztán az ügynökség tulajdonába kerülne, illetve hozzácsatolnák. 2006-ban végül pedig megszavaztuk meg ezt az ügynökséget, akkor nem kifogásoltunk semmit. A 179-es cikk azonban bizonyos feltételeket szab a bérleményekre vonatkozóan. Azt mondja, hogy a konferencia központ összköltségével kapcsolatban, ezért azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora az összköltség, és ebben ugye ez 40 millió euró, az ügynökség a Költségvetési Bizottságnak legyen szíves, mondja el, tehát a 179-es szik hatája alapján, hogy ennek ezen e belül mekkora volt a konferencia központ kialakításának költsége. 6-a előtt, tehát e, november 16-a előtt szeretnénk ezt tudni, akkor lesz a döntés erről, biztos, hogy támogató lesz, de szeretném, hogyha megkapna a Költségvetési Bizottság ezt a hírt. Köszönöm szépen. Olmayer asszony, kért szót? Madame Olmayer. Olmayer asszony, kért szót? Nem? Jó. Valaki más szeretne eh, kérdéseket feltenni az képviselőszínek? Nem? Akkor megköszönöm és hallotta, hogy Gariga úr pontosítást kért, és és mielőtt a következő ülésünkön szavazunk erről, szükség van erre az információra. Utolsó napi rendi pont maradt, ez a 16-os, ez pedig eszmecsere, tehát nem ma szavazunk róla, az Európai Globalizális Alkalmazkodási Alap igénybevételéről, Hollandia, Svédország és Stájerország számára. Tehát Ausztria egy részéről van szó. Reimer. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Ez az első véleménycsere a javaslatról a globalizációs alap kapcsán. Egyrészt ugye a Volvo Svédországban, aztán a beszállító vállalatok Ausztriában, Stájerországban, és aztán egy holland építő cégről, Heimansról van szó, és a vonatkozó csatlakozó területekről. Már az elején szeretném jelezni, hogy korá, épp most szavaztunk egy olyan határozatról, amely a globalizációs alap mobilizálását tartalmazta. Belgium és Írország volt itt a cél. A Költségvetési Bizottság által megfogalmazottakat, a 9-es cikk alatt megfogalmazottakat átvettük. Elvárjuk, hogy a bizottság a jelenlegi nehézségeket összefoglalja, vázolja, a globalizációs alap felhasználását a meglévő dokumentumok alapján, e, tehát a tagállami pályázatok alapján. Korábban ugye az volt a baj, hogy a globalizációs alap mobilizálása más, összekapcsolódott más átcsoportosításokkal. Ezen szeretünk volna változtatni, és most ugye eljött az a helyzet, hogy különböző mobilizálások kerülnek egybe. Úgy gondolom, hogy most még van idő arra, hogy ezt a javaslatot fel, megosszuk, koordináljuk, mert ha jól tudom, a decemberi első ülésen várható a foglalkoztatási bizottság véleményének a, a bemutatása. Jó lenne, hogyha már foglalkoznánk vele, és adott esetben nagyon jó lenne, hogyha támogatni tudnánk. E, de fontos, hogy tájékozódjunk, hiszen eltérő a különböző e, eseteknek a háttere. A Volvo összességében 4687 munkanélkülit, munkavállalót bocsájtottak el, 3126 már állami foglalkoztatási szolgálatba jelentkezett át, a svéd hatóságok pedig nyilvánvalóan legalábbis azt mondták, hogy azt mondták, hogy mintegy 1500 munkahelyet kívánnak az EGF csomagból igénybe venni, illetve finanszírozni. Talán a bizottság elmondja, hogy a számokban miért van ez a nagy különbség. Tehát ugye akiket elbocsájtottak azokkal, mi a helyzet, adott esetben nyilvánvalóan találtak már munkahelyet. Összesen tehát egy koordinált eh, támogatási csomagról 9,8 millióval kell az EGF-nek ehhez hozzájárulnia, és a svéd autóipar nyilvánvalóan nagyon fontos ipari klaszter is, a kutatás fejlesztésben való részesedése is, tehát a támogatás ezt is segíteni. Ausztria, Steiermarkt, Steierország. Július 9-én nyújtották be a kérelmet a hatóságok, a bizottságok tovább kiegészítő információkat augusztus 18-án, 744 elbocsátásról van szó 9 vállalatnál. Mindannyian beszállítók, ugyanannak a cégnek a beszállítói. A kérelem 744 elbocsájtottról szól, 400-an az EGF támogatására nyújtották be a kérelmet 5,7 millió nagyságrendben. A következő pedig nagyon más, eddig a globalizáció textile, telekommunikációval, autóiparral foglalkozott. A következő a holland kérelmet augusztus 4-én nyújtották be. Ez szerint a Heiman cégnél 570 embert bocsájtottak el négy hónap alatt. Ez egy építőipari vállalat. Az építőipar érintettsége ebben az esetben a válság hatásai, nyersanyagárak eh, alakulása, intéz, autóépítkezés, autóútépítkezéseknél, stb. az, amit az indokolásban felsorolnak, és azt is mondják, hogy az elbocsátás mind a három szinten, tehát az építőipar, az építőipari vállalat minden működési szintjén, az országos szinten, regionális szinten, ugye ott 40%-os Brabantban az elbocsátás, és helyi szinten pedig 50%-os a Rotterdami gyárban 50%-os volt az elbocsátás, tehát a cég mind a három szintjét érintette. Ezen kívül ezt mondták azt is, hogy az 570 elbocsájtotton kívül, illetve az elbocsátások közül 474-en határozott idejű munkaszerződéssel bizonyos projektekben vettek csak részt. De ők is munkanélkülévé válnak. Legalábbis ezt a munkahelyet el fogják veszíteni. 570 elbocsátást érint, és 474-re kérik az EGF támogatást, 435 főre kérik a 386.114 eurós hozzájárulást. A következő ülésen a részletes értékelést megkapjuk a foglalkoztatási bizottságból, ez alapján szavazhatunk, és elnök úr talán a az EU bizottság jelezhetné, hogy képes-e arra, vagy hajlandó-e arra, hogy a javaslatokat megfelelő formában külön választani utólagosan, és szerintem ez észszerű lenne. Köszönöm szépen. A bizottság szeretne hozzászólni? Parancsoljon. Elnök úr, csak bőzige úr megjegyzéseihez szólnék hozzá, ez pedig az a gondolat, hogy az átcsoportosítási kérelem mindegyik ö, ö, cselekvésre legyen. Tehát, hogyha vannak tervek, például 30, az 30 különböző átcsoportosítási kérelmet jelent és ön elnök úr korábban azt kérte, hogy az átcsoportosítások számát csökkentsük. Technikai szempontból ez nem jelent problémát, csak kezelni kell ezt. A jog, jogalapra is szeretnék utalni, itt a mobilizációról van szó, és pedig az, hogy a javaslatokat csoportosítva is lehet benyújtani. Ez a költségvetési eljárástól függ, és hogyha a bizottsághoz fordulnak, ez egy döntési adminisztratív kérdés. és ezt közösen megtehetjük, és technikailag nincsen ö, akadálya, de a következményekkel tisztában kell lenni. Igen, nyilvánvalóan van humora. Nyilvánvalóan ö, három különböző projektre lehet egyetlen elcsoportosítást is kérni, de hát akkor 30-at blokkolunk vele. Lehet, hogy egy-kettővel lenne csak probléma, pedig valójában tehát a háromoldalú tárgyalások legközelebbi ülésére azt javasolnám, hogy ezzel foglalkozzunk, hiszen van három olyan anyag, amelyeknek egymáshoz nincsen keze Hollandiában, Svédországban és Ausztriában, és hogyha egyik sem okoz problémát, akkor nyilvánvalóan ugyanakkor foglalkozhatunk velük, de ugyanakkor a Dell Írországban pontosan azt mutatja, hogy nem lehet túsza egyik projekt egy másiknak, amelyeket egész egyszerűen véletlenül egymásba, egy csoportba foglalták. Három, hárman kértek szót. Először is Lavia úr. Köszönöm, elnök úr. Teljesen mértékben támogatom az elhangzottakat, mert egy kérdésben mindenek felett gyorsan kell reagálnunk, ami azt jelenti, hogy külön eljárásra van szükség, soron kívüli eljárásra, nem akarunk fenntartani semmilyen kezdeményezés azért, mert másokkal baj van. Hogy hívjam fel az Európai Bizottság figyelmét arra, hogy kb. 30 kérelmet vizsgáltunk meg, és Furcsának tartom, hogy a költségvetési év vége felé nehéz év volt ez, válságos év. Rengeteg gyár bezárásra került sor a globalizáció és a globális válság miatt. Mégis a globalizációs alap kötelezettségvállalás előirányzatainak csak egy kis részét használjuk fel. Nem felmerül bennem a kérdés, hogy a tagállamok tudnak-e megfelelő mértékben a globalizációs alap létezéséről és felhasználhatóságáról, hiszen 27 tagállamon talán több problémát is megoldhatnánk ezzel. Köszönöm szépen, Bokros úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, több alapvető probléma létezik itt. Egyikük az a költségvetési eljárással kapcsolat, és erre ez nem jó válasz, mert technikailag természetesen mindent fel lehet osztani, azért, hogy a bizottság a pluszakat és a pozitív és negatív gondolatait is értékelje egy projektnek. De ugyanakkor több javaslatot össze kellene hasonlítani. Most csak három van, de különben lehet akár 13 is és mivel a pénzügyi források végleges, végesek, ezért nagyon fontos összehasonlítani a különböző kérelmeket, különben nehéz szavazni az érdemi dolgokról. Ugyanakkor nagyon óvatosan kell eljárnunk, mert előzönlenek bennünket a javaslatok, kérések, és az alapvető gazdasági kérdések az, hogy eltorzítjuk a kapitalizmust, tehát mind az input, mind az output részen kidobunk pénzt, tehát a, válasz, a vállalatok számára ez tulajdonképpen ingyen ebédet jelent meg befizetjük nekik az eredeti beruházást, és azt is, hogyha kivonulnak belőle. Tehát ez nagyon nem jó a kapitalizmusnak az alapvető elveit megsérteni, és ez szab, ingyen ebédet jelent a, a vállalatoknak, akiknek további forrásokra van szükségük, és ezeket átcsoportosítjuk más oldalakra. Hogyha az Európai Parlament segíteni akar a munkavállalóknak, bizonyos területeken, akkor a segítségnek nem e, bizonyos vállalatokra kellene korlátozódnia, hanem a válság következményeit kellene e, figyelembe venni tarilati alapon, és megvizsgálni, hogy hogyan segíthetünk új vállalkozásoknak, hogy létrejöjjenek vagy e, erősödjenek. Tehát különböző költségvetési eljárás tervezés szükségeltetik itt, és a, pénz, a monetáris korlátozások megtörténtére szükség van arra, hogy összehasonlítsuk ezeket a projekteket, és fel kell tenni azt az alapvető kérdést, hogy mit célból dobunk ki ennyi pénzt ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm, Annyi Jensen. Azt hiszem, meg kell nézni, hogy melyik e, kérelemnek valóban mi a saját érdeme, és össze kell tudunk hasonlítani őket. És azt hiszem, hogy most ezzel ugye 30 e, várható 30 e, pályázattal egy olyan szakaszba lépünk, ami Mm, hát nagyon nehéz kérdés lesz, nem csak azért, mert a munkahelyek szükségszerűen Kínába is kerülnek át, hanem azért, mert valahogy valóban kompenzálnunk kell kártalaténen az embereket átképezni, ami még nehezebb az általános gazdasági válság miatt is. Elképzelhető, hogy olyan helyzetbe jutunk, ahol véletlenszerű lesz az, hogy kap vagy sem az ember támogatást. Legalábbis a foglalkoztatási bizottságnak kellene foglalkozni ezzel a képpel, de le, kérdéssel, de nekünk is adott esetben végig kéne gondolni, hogy mi lesz akkor, ha eltűnnek a munkahelyek az általános gazdasági válság miatt. És a holland példát véve, lehet, hogy inkább belföldi válság ez, és nem azt jelenti, hogy Hollandiából elkerülnek munkahelyek. Ha a válságot nem tudjuk egyik napról a másikra megoldani, defláció van az országokban, eltérő mértékben országonként. A globalizációs alapnál pedig nyilván az a cél, hogy a régi típusú gazdasági válságoknál segíteni kell. Mert ha nem, akkor öm, abból a helyzetből, hogy senki nem akarja a pénzt, olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy túl kevés és esetleges azt, hogy két finanszírozunk. Valóban egy hét, pár héten belül egy olyan helyzetre került sor, amikor először senki sem volt jelölt, most már meg 30 különböző anyag is van. Salvador megint szót kér. Sí, presidente, yo no creo que igen, elnök úr. A globalizációs alap nem hiszem, hogy torzítaná a versenypolitikát. Az eredeti alapötletettől teljesen különböző volt. Az alap alapvető problémája attól eltekintve, hogy sajnálatos módon nem használjuk ki teljes mértékben a lehetőségeket. de egyébként minél többen kérelmeznek ebből támogatást, az mindig annál rosszabbul áll az európai gazdaság színája. Logikus. Mégis az az alap ö, teljesíti a célját, az eredeti célját, ami nem más, mint hogy a, az európai, a globalizáció kemény versenyében ö, által sújtott európai cégeket segítse. Az ez a globalizációs alap, főként most a pénzügyi terv átdolgozása előtt fontos ezt megjegyezni. Nem szabad, hogy az európai szociális alapot egészítse ki. Más a célja ennek ugyanis. Nekünk a Költségvetési Bizottságban nem az a feladatunk, hogy újabb és újabb ötleteket találjunk ki arra, hogy kinek jusson pénz ebből. Nem. Nekünk azon kell elgondolkodnunk, hogy milyen reformokat kell majd végrehajtani. A közösségi költségvetés és a pénzügyi terv átalakítása keretében új jelöltek is megjelennek. Ez, ez a tény megerősíti, hogy a, az, az alap kezd valóban működésbe lépni. Köszönöm, Jörgensen úr képviseli a foglalkoztatási főigazgatóságot parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék válaszolni az EGFL kapcsolatos, tehát a globalizációs alapból kapcsolatos kérdésekhez, nem az költségvetési eljárásra szeretnék itt reflektálni. A Volvo kérelem esetében valóban a 15 ezeren fölül még van sok elbocsátás is, 1500-on felül. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy akiket elbocsátottak, azok közül többen nyugdíjba vonultak normális módon, tehát ők kivonultak a, a, az munkaerőpiacról. És a 4600-ból csak három ezer regisztráltatta magát a munkaerőirodákban. És a svéd kormány pontosan azt tette, amit a bizottság tett, kért tőle, és pedig, hogy megfelelő költségvetés legyen. Tehát <clears throat> nem azt tették, hogy a 3000 most 24 hónapon keresztül segítséget kapjon, hanem ennek valóban egy saját meg költségvetése volt. Az 1500 pontosan azért volt, mert a svéd rendszer szerint, amely már érvényben van, több embert is lehet sikeresen segíteni, anélkül, hogy további erőfeszítésre lenne szükség. Ugyanakkor az itteni munkavállalók közül vannak, akiknek több segítségre van szükség, hogy újra integráljuk őket a munkaerőpiacra, és erről szól ez a javaslat. Szeretném felhívni a jelentéstevő figyelmét arra, hogy innovatív intézkedések is vannak itt, és pedig a generációváltás, és pedig a fiatal munkanélkülek, iránymutatást, támogatást kapnak más vállalatok részéről, a kirendelnek hozzájuk egy-egy embert, aki irányítja őket, hogy újra integrálódjanak a munkaerőpiacra, ebből tanulhatnának más olámok is. Aztán a, a határozott munka, munkaidejű 400 holland munkavállalóval kapcsolatban az a megjegyzésem, hogy azok, akiknek nem határozott, nem hosszabbítják meg a határozott idejű munkaidejük, munkaszerződéseket, hanem lejár a szerződésük, azokat az EGF szabályai szerint nem számítjuk munkanélkülieknek. A parlamenttel lett ez letárgyalva, de ők az EGF szabályok alatt nem jogosultak a strukturális, vagy a szociális, vagy a nemzeti rendszer alap, keretén belül segíthetünk nekik. A pénz felhasználását illetően, igen, a, az EGF az egyre több kérvény, kérést kap, az új szabály május 1-én lépett be, és több pénzt kértek, több munkavállaló támogatására, több egyéni esetre, mint az előtte lévő két és fél évben. Tehát ez a változás valóban az EGF pénzek felhasználását megnövelte. És most, a múlt hétig 153 millió eurónyi kérelmet kaptunk elsősorban május 1 -e óta. Ez lényeges növekedést mutat a tevékenységi szinten. Több mint 30 esettel foglalkozunk, vagy a következő hónapokban még jöhetnek. Tehát ez jelentős munkát jelent, és mind a, a foglalkoztatási bizottság számára, mind a parlament számára. Nincs egyetlen olyan vállalat sem, amely akár egy eurót is kapott volna az EGF-től. Ez a elbocsátott munkat, munkavállalóknak az integrálását célozza a a munkaerőpiacra újból. Minden esetet a saját érdemei alapján vizsgálunk, és azt javasoljuk, hogy az eseteket hasonlítsák össze, és én magam is szívesen elmagyarázom a parlamentnek és ennek a bizottságnak, minden eset keretében, hogy mielőtt a végső jelentést összeállítjuk, hogy mi történt már néhány végső jelentést kaptunk, és ennek alapján azt látjuk, hogy működik az EGF, és ez lehetővé teszi az elbocsátott munkavállalóknak, hogy integrálódjanak a, a munkaerőpiacra, ezt mutatják a francia és a finn esetek. És más esetek jelentése is ezt mutatja. Ez szerettem volna mondani a konkrét esekettel kapcsolatban. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. Összefoglalná? Ja, Igen, köszönöm szépen. Köszönöm a részletes tájékoztatást is. Ha most még egyszer megnézem a korábbi és a mostani játékszabályokat, hogy mi alapján lehet az alapot igénybe venni, akkor tényleg az van, hogy az új előírások alapján van arra lehetőség a számokból, hogyha jól látom, hogy a belga pozitívan megítélt, és az osztrák és holland pályázatok, kéremek egyáltalán csak ezek az új szabályok alapján kerülthettek elénk, a korábbi megfogalmazás alapján ilyen összegek mellett nem is lehetne pályázni, nem is lehetne foglalkoznunk vele. Úgyhogy ez valóban már azt mutatja, hogy van némi új dinamika. A másik pedig, hogy amit Salvador mondott, az általános programirányítás, ESF globalizációs alak, ezekkel kapcsán is már fontos, hogy megnézzük, ahogy korábban is tettük, hogy hogy akarunk eljárni velő az alapokkal a jövőben. A kollégák megjegyzései alapján azt szűrtem ki, és a bizottság képviselőjének megjegyzéseit is értem, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a különböző eseteknek, eseteket bemutatnák nekünk. Nem a bürokrácia miatt, hanem azért, mert felelősek vagyunk azért, hogy a pályázatok dinamikája miatt ne azt indítsuk el, amit nem szeretnénk. Ezért gondolom, hogy erre kellene tehát török, törekedni, és amit az elnök úr is mondott, a következő intézményekkel való következő trilógusban ezt meg kell tárgyaljuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a megjegyzést. Annyit tennék hozzá, hogy nem első alkalommal foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, az alap, tehát a globalizációs igazodási alap kapcsolatban alkalmazkodási alapok kapcsolatban, és portás kolléga már egy saját kezdeményezésű jelentést is javasolt, hogy, hogy javítsunk az alkalmazási feltételeken. Ehhez valóban egy alapelemzés kell. Köszönöm szépen, 10 percünk maradt de egy kicsit ritkásak a sorok, elsősorban a szocialista sorok, és a többséget a liberálisok, a zöldek, a konzervatívok alakítanák, akik mind eminens személyiségek, de nem feltétlenül tükrezik. Nem, Jutta Haug hozzáteszi, mi többen vagyunk, mint ti. Igen, négyen vagyunk. Nos, tehát arányában. Jó, tehát most komolyra fordítva a szót, nincsen minőségi kvórum, ezért azt javasolom, hogy zárjuk le a munkánkat. Két intenzív napot törtöttünk több különböző témával. A következő ülés november 16-án lesz 15 órakor, és itt csak fél napunk lesz, de nagyon fontos lesz, mert több határozatot fogadunk el, amire nem volt most ide, és az egyeztetési tárgyalási mandátumról is szó lesz. Köszönöm. Lezárom, bezárom az ülést.